tett, és örülök annak is, hogy három fontos pontra kíván összpontosítani a kiválóság, a különböző társadalmi kihívások többek között. Azt gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy tudatában legyünk a különböző társadalmi problémákra, legyen itt szó az éghajlatváltozásról vagy másról, és nagyon fontos, hogy a kutatás is ezeket a problémákat helyezze a homlok terébe. A többéves pénzügyi keretben nem szerepel azonban ez a kiterjesztett hatály, éppen ezért azt javasolnám, hogy az a 80 milliárd euró mindenképpen maradjon meg, hiszen szükség van a pénzeszközökre. Aztán a, a kulturális örökség, a kiválóság és a kulturális örökség, mint ahogyan mondtam, kiemelése nagyon-nagyon fontos, ez utalás erre elengedhetetlen, és az új programok vonatkozásában is aláhúzandó. A kulturális és természeti örökség azt gondolom, hogy benne kell, hogy maradjon a jövőbeni programok tematikájában is. A kulturális örökségnek a megóvásával kapcsolatban jelenleg is van egy petíció, amit tárgyalnak és azt gondolom, hogy fel kell ismerni e, itt a gazdasági értéket is, amit ezek az elemek hordoznak, a kreativitás, a turizmus és az innováció alapját is jelenthetik. Volt egy korábbi ülés, és akkor is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kulturális örökség e, mindenképpen megérdemli, hogy kiemeljük, ugyanúgy, mint a korábbi programokban. Ami a kutatási területét ismeri itt a javaslatnak, azt gondolom, hogy a kutatásra illetve bocsánat, a kiválóságra mindenképpen hangsúlyt kell helyeznünk, és itt ezen belül is egy különleges csoportokra, egészen pontosan a nőkre, hiszen az ők részvétele a kutatási programokban nagyon lényeges, megfelelő támogatást kell, hogy kapjanak, és erre kell fókuszálnunk, hogyha tényleg komolyan akarjuk venni az innovációt ugyanolyan fontos, hogy lássuk azt is, hogy a régi megközelítéstől távolodjunk el, és ne csak speciális területekre lokalizálva támogassuk a kiválóságot, hanem általánosságban. Ez egy nagyon lényeges, főleg a saját frakcióm szempontjából, úgyhogy a megfelelő támogatást az innovációra ilyen aspektusból kell adni. Az innovációval kapcsolatban és a kohéziós alapok felhasználásával kapcsolatban, itt a kapacitásépítés és a kiválóság felé vezető út, a Horizon 2020-on belül egy nagyon lényeges terület. Azt gondolom, hogy megfelelő támogatást kell adni a fiatal kutatóknak, akik a kutatásfejlesztésből kapnak támogatást és nyilván, ha megfelelő teret biztosítunk az innovációnak, akkor ez meg fogja hozni a megfelelő hozadékát. Köszönöm. A parola ora all'onorevole Boris. Köszönjük szépen. Most Boris képviselőtársunk kap szót. Köszönöm szépen. Én is egyet értek McLarkin asszonynal. Legalábbis a legtöbb pontra vonatkozóan, amelyet javasolt. Szeretem volna elmondani, hogy a Júri bizottságon belül három véleményt készítünk, és azt gondolom, hogy az oktatás kontextusában még ki kellene elég, egészíteni ezeket a most elhangzott javaslatokat. A Horizon 2020-ban ugye különböző szinergiákat látunk, főleg az Erasmus mindenki számára programmal, és ez azért fontos, mert a PHD diákok mobilitása az Erasmus for All programban nincs benne, a Horizon 2020-ban azonban szerepel. Ezért olyan lényeges az, hogy most egy átfogóan tekintsük az oktatás összes szintjét. Úgyhogy az integráció ugyanolyan lényeges nyilván, mint az, hogy összhangban legyenek a különböző programok célkitűzései. A kiválóság, a tudomány kapcsolata. Alá kell húzni annak a fontosságát, hogy be kell ruházni a tudományos kutatásokba. Nagyon sok jelentés készült az oktatás jövőjéről, de sajnos az a helyzet, hogy a módszertani alapok és a kutatási alapokra vonatkozó kutatások megvannak ugyan, de ezeket még tovább kellene vinni. Annak érdekében, hogy az egyetemek valóban képesek legyenek arra, hogy az alapokat fel tudják használni a didaktikus alapoknak a továbbfejlesztéséhez. Harmadsorban azt is ki kell emelni, hogy a Horizont 2020-as harmadik országokra és a szomszédságpolitikánkra gyakorolt hatása mennyire lényeges. Az Erasmus Mondos program, ugyanúgy, mint a Marie Curie program, ezt kell, hogy zászlajára tűzze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, az ENP-re való utalás is egy nagyon lényeges utalás lenne, és a PHD fokozatoknak az elismerését is ide sorolnám. A Marie Curie programmal kapcsolatban, és hát lengyelként örülök, hogy ezt mondhatom, Mari Skodoska Curie lenne a pontos neve, hogy a lánykori nevén ö, ö, hívnánk, vagy neveznénk ezt a programot. Úgyhogy ezt a programot ennél fogva is nagyon a szívemen viselem. A tudás háromszög támogatása is fontos számomra, tehát az innováció, az Európai Innovációs és Kutatási Intézet támogatása, és az együttműködés ezen intézet és az egyetemek között annak felismerése, hogy a beruházás ezen a területen mindenképpen Európa jövőjét szolgálja, hiszen akkor a kutatási eredményeket a gazdaság is fel tudná használni. Ez lényeges, de talán még nem domborodik ki elő eléggé ebben a dokumentumban. Az utolsó dolog, amiről szólnék, és amit a, most első ízben sikerül majd finanszírozni a keretprogramban, az a bölcselet és a társadalomtudományoknak a támogatása. A harmadik részről ugye már beszéltek itt a társadalmi kihívások, egészségügy, biztonság, közlekedés, éghajlati kihívások, és így tovább. El kellene ismerni végre, hogy a társadalomtudományok és a bölcselet tulajdonképpen innovációs alapot is biztosítanak. És azt gondolom, hogy minden egyes tevékenységbe integrálni kellene. Hiszen a társadalomtudományok alkalmazása mindenképpen előnyökkel bír, úgyhogy nem szabad mindig csak a technológiai aspektusokra koncentrálni, hanem a bölcseletre is illetve hát ezen tudományok eredményeire is. De köszönöm szépen McClarkin asszonynak ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk, és örülök is annak, hogy a szellemtudományok is tulajdonképpen, mint Európa jövője felismerésre kerültek, és hirtelen fontos aspektust jelentenek. Mindenképpen fel kell venni ebben a nagyon ambíciózus stratégiába. Még egyet szeretnék mondani. Az innováció Hát, így első olvasatban nem feltétlenül olyan dolog, amit a társadalom vagy szellemtudományokkal össze szoktunk kötni, sőt, ez néha egy kicsit ijesztőnek is tűnik azok számára, akik ezen a területen dolgoznak és ennél fogva vissza is tartja ez őket abban, hogy innovációs programokban részt vegyenek, aminek az egyenes következménye az, hogy nem vesznek részt az ilyen jellegű programokban. Éppen ezért szektorokon átnyúló programokra van szükség. És még egy dolog. Azt is meg kell állapítanunk, hogy az olyan programok esetében, ahol a tudományok is képviseltetve vannak, nagyon nehéz olyan ágazatokból pénzhez jutni, amelyeket az Európai Unió folyósít. Tehát egyszerűen az a benyomásunk, hogy a szellemtudományok nem tartoznak az innovációs ö, kontextusba. Úgyhogy ö, korábban is feltettem már a bizottságnak egy kérdést, és arra voltam kíváncsi, hogy a bizottság az ilyen jellegű problémákat hogyan tudja megoldani, utalva itt a kulturális örökségre nem csak a bölcseletről, az irodalomról van itt szó, a filmekről és így tovább, hanem arról is, hogy az olyan tevékenységek, programoknak a támogatása, mint például a különböző ásatások, amelyeket egyetemek folytatnak. Tehát számos olyan terület, ahonnan utána új ismereteket szerezhetünk a kulturális örökség vonatkozásában, miközben ezekre nincs finanszírozás. A saját országomban is ez a helyzet, hogy a kulturális örökségről van szó, akkor mindig az oktatás és a kulturális minisztériumhoz utalják ezt az ügyet. Hiszen az egyetemek is ezek alá az intézmények alá tartoznak. De fontos lenne, hogy őket is támogassuk, ezeket az egyetemeket, ahol kutatási tevékenység folyik, és ahol ezeket a témákat járják körül. Tehát ide kell finanszírozást nyújtani. Hiszen ne felejtsük el, hogy az európai pénzeszközök nagy része igenis a kulturális örökséggel kapcsolatban kerül folyósításra, úgyhogy itt a támogatást fenn kell tartani. Nem szabad mindig csak azt gondolom, hogy a technológiai fejlődés mögött kullogunk, és ezért kell oda támogatást adni. Vannak más területek is, ahová kell folyosítani támogatást. Úgyhogy itt optimálisan fel kell használni ezeket a lehetőségeket, és nem hiszem, hogy ez olyan nagyon-nagyon drága mulatság lenne. Egyetértek az előttem szólókkal, azonban egy dolog van még, és nem tudom, hogy ezt csak elfelejtették-e, mert ezt nem hallottam. Az európai kutatási térséggel való kapcsolat. Semmiféle utalás vagy megjegyzést erre vonatkozóan nem találok a szövegben, miközben ugye megváltozik a keret. Azt gondolom, hogy itt azért kellene valamit tennünk, legalábbis annyit, hogy ezt, ezzel kiegészítjük a szöveget. És akkor még egy kérdés. Nem tudom, hogy most fogok-e tudni választ kapni a kérdésemre de az alapítvány életre hívása, illetve egészen pontosan az Európai Innovációs Intézet, Kutatás és Innovációs Intézetnek az életre hívása, hát ez most egy, egy tényleg hatékonyan működő valami, vagy, vagy valami másról van szó, lehet, hogy ez csak egy rossz kommunikáció eredménye, be kell vallanom persze azt is, hogy nem ismerem annyira jól ezt az intézményt, lehet, hogy egy kicsit pontosabban is meg kellene vizsgálni, lehet, hogy itt is vannak olyan pénzeszközök, amelyeket máshol hatékonyabban lehetne felhasználni, anélkül, hogy egy új intézményt alapítanánk ahová ugye sok pénzt csatornázunk be. Úgyhogy itt a többi sedóval erről bizonyára tudunk majd még eszmét cserélni. Annyi bizonyos, hogy konszenzuális a megközelítésünk a témával kapcsolatban, és az helyes, hogy a szellemtudományok is része, részévé válnak majd az innováció kontextusában is a támogatandó területeknek. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy mindenképpen megérdemlik ezt. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, Kosta kolléga kapja meg a szót. A legnagyobb mértékben egyetértek azzal, amelyet az előttem szólók mondtak. Azt hiszem, hogy a kulturális bizottságnak az a feladata, hogy itt egy kicsit túllépje a saját személyes véleményét, illetve a saját személyes véleményünkön túlépve egy bizottsági véleményt alakítsunk ki a többi programra vonatkozólag is, hiszen nem csak a horizontra nézünk, hanem a, a kohéziós politika is felmerül itt, és ott is elmondhatjuk, hogy a kulturális dimenzió valahogy elveszett az éves jelentésekben. Azt hiszem, hogy elsősorban arról van szó, hogy több pénzt kellene erre biztosítani, de most akkor beszéljünk konkrétan a horizontról. A kiválóságról, az ipari vezetőszerepről és a szociális, illetve a társadalom kihívásokról van szó. Ez a három pillére a programnak, esetleg még az anyagokat és az alkalmazott technológiát is ide kellene kapcsolnunk. Arra van szükség, hogy ne csak halványan, gyengén utaljunk dolgokra, a kulturális örökséget mindenképpen meg kell konkrétan említeni. A kulturális örökségre egyébként már különítettek el pénzeket, és ez kimondottan arra szolgálna, hogy a kulturális örökséget fenntartsuk és gondozzuk. Hiszen nagyon fontos annak a, a, kulturális örökség szerepe, annak az innovációval való együttműködése. És a Lisszaboni plafon az összes politikára vonatkozik. Tulajdonképpen a kultúrának minden politikában szerepelni kellene, jogi legitimitása kellene, hogy ennek legyen, és ez most úgy tűnik, hogy nem teljesül, nem valósul meg. Van bizonyos aspektus, van egy sor olyan aspektus, amelyek között szerepel például a minden technológiának a digitális támogatása. Úgy tűnik, hogy ezeket más témakörök elnyomják, kiszorítják. Úgyhogy a kulturális örökség megtekintése és annak a megtekintése, hogy ez hogy függ össze a többi területtel, nagyon fontos. Például a kultúra és a regionális fejlődés hogy függ össze a kulturális örökséggel. Hogy a művészeti alkotások hogy mozognak, hogy, hogy tehetnek szert mobilitásra, ezekkel kapcsolatban konkrétabb konkrétabb tevékenységre van szükség. Remélem, hogy a jelentéstevő ezt meg fogja tenni. Tehát egy kicsit ö, ö, tartalmasabban kellene ezt elkészítenünk. Ugye ez a bizonyos 80 milliárd euró nagyon nagy befektetés, amelyet, ö, amelyet okosan kell végrehajtani nagyon fontos, hogy a kutatás kulturális aspektusait is mindenképpen lefedjük, hogy a kulturális szektorban működő KKV-kat is fejlesszük. Nagyon furcsának találom, hogy például a, a művészetekre nem utalunk. Hát, hogyha fél milliárdot adunk a médiákra, akkor hogy lehet, hogy ez, ez alatt ezt nem említjük meg? Elnök, köszönöm szépen, Kosta asszony. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni McClarkin asszonynak ezt a jó ö, munkát. Nagyon fontos, hogy a kulturális és a sport aspektusokat is belefoglaljuk a, a ö, kutatási program, keretprogramba. Egy dologot nagyon jó, mégpedig az, hogy a kulturális örökség kutatása, a bölcsészettudományok kutatása és a technológiai újítások, illetve innovációk, E, e, egymás ellen kerüljenek megemlítésre. Nagyon fontos, hogy a hogy a kulturális fejlődés, a társadalmi fejlődés belekerüljön a keretprogramba, mert ezek nagyon fontos szempontok az, az új kommunikációs technológiákon keresztül új kihívások fejlődnek ki a társadalomban, a kultúrával kapcsolatban új kihívások jelennek meg, és általában túlságosan kevés az ezzel kapcsolatos kutatás a van a klasszikus bölcsészettudományi kutatás, van a klasszikus technológiai kutatás, de ezt a két területet nagyon ritkán kapcsolják össze, nagyon kevés az ezzel kapcsolatos innováció. A tehát nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy a különböző terület és a különböző területek fejlődései hogy hatnak egymásra. Ezért a mi feladatunk az, hogy ezt a két kapcsolatot, ezt a két területet összekapcsolja, és ezzel kapcsolatban az új technológiákat, az új kommunikációs technológiákat megvizsgálja, különösen a média területén, az, hogy a kutatás, az új technológiák, hogy hatnak egymásra, hogy ezzel kapcsolatban milyen kihívások léteznek, hogy ezekre milyen módon tudunk megfelelőképpen reagálni, a copyright-tal kapcsolatos szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések is fontosak, hogy ezeket most aktuálisan meg tudjuk tekinteni, és hogy ezzel kapcsolatban a kihívásokra hogy tudunk válaszolni. Köszönöm. Kelly képviselő kapja meg a szót. Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon jó összefoglalást hallottunk a Horizon 2020-as uh, keretprogramról, és arról, hogy a kiválóság, az ipari vezetőszerep és a társadalmi kihívások itt a legfontosabb kérdések. A kulturális aspektusok nagyon fontos, hogy szerepeljenek az ipari szektorban, de leginkább a társadalmi kihívásokkal kapcsolatos szekcióban szerepelnek, és itt nagyon jó lehetőség van arra, hogy a horizontot az egész terület fejlesztésére mobilizáljuk nagyon sokan megemlítették a kulturális örökséget, ami természetesen nagyon fontos. Hallottunk a nők és a kutatás szerepéről és a sport fontosságáról is szeretnék ez utóbbira koncentrálni. Azt hiszem, hogy itt megvan arra a lehetőség, hogy valódi kutatást indítsunk el a sport és a mozgás, az aktív életstílus előnyeiről, és arról, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a modern társadalomhoz. A modern társadalomban nagyon sok az egyensúly hiány, és itt nagyon gyorsan fölmerül az egészség szerepe is. Az egészségi állapot nem megfelelő. Minden nap olyan lobbistákkal találkozom, akik erre, ezzel kapcsolatban próbálnak meg támogatást találni egyik vagy másik betegségre és úgy tűnik, hogy ez egész iparrá fejlődik ki, pedig inkább a megelőzésre kellene koncentrálnunk hogyha a megelőzés területén többet tudnánk tenni, akkor a gyógymódok megtalálásával kevesebbet kellene foglalkoznunk. És itt jön be a sport, itt jön be az aktív életstílus, amely a társadalom számára nagyon fontos. E, ugyanis a társadalomban az a tapasztalat, hogy az fiatalok sportban való részvétele növekszik, szerencsére. Másfelől ugyanakkor azt is látjuk, hogy az elhízással kapcsolatos problémák egyre növekednek, és ezzel kapcsolatban különböző betegségek terjednek el, ugyanakkor a munkahelyről való hiányzás is elterjed, és, és akkor azzal foglalkozunk, hogy a betegségek gyógymódját próbáljuk megtalálni. Pedig inkább azt kellene tennünk, hogy kutat, kutatnunk kellene, a, meg kellene próbálnunk elérni, hogy az emberek aktív életmódot folytassanak, mert ez, és, és akkor ezzel kapcsolatban rögtön ö, ö, bejön az egészség, az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás kérdése is. Így tudjuk a társadalmi kihívásokat ö, kezelni, és így a társadalmi kirekesztettség is ö, asztalra kerülhetne. Ö, és ezért lenne jó, hogyha inkább a megelőzésre koncentrálnak, ahelyett, hogy a különböző betegség gyógymódjait kutatnánk. A megelőzéssel való kutatás, megelőzéssel kapcsolatos kutatást tehát teljes melszélességgel támogatom és remélem, hogy minél több ember fog majd ezzel kapcsolatos kutatásokhoz támogatást kérni, hiszen az egészségesebb, aktívabb társadalom az termelékenyebb társadalom, és hogyha az emberek egészségesebbek, akkor hosszabb ideig fognak élni, és hasznosabb tagjai lesznek a társadalomnak. Akkor kevesebb teher hárul majd a társadalomra a betegségek miatt, és az emberek munkája sokkal termelékenyebb lesz remélem, hogy ezt az oldalát a dolgoknak sokkal jobban tudjuk majd hangsúlyozni a keretprogramban. Köszönöm. Schmidt. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Emma McClarkinnak az előadásáért, és azért, hogy felvetett bizonyos kérdéseket, amelyeket mi is megfogalmaztunk. Szeretnék egy hatékonyság és megközelítési stratégiája összpontosítani. Azt gondolom, hogy konkrét eh, akciókat kell megfogalmaznunk a javaslatban, illetve kapcsolatot kell létrehoznunk a stratégiai keret között a kutatás és innováció területén, illetve meglévő programok között, amelyeken jelenleg dolgozunk a következő időszakra nézve 2014 és 2020 között. A szakbizottságunk természetesen a kultúrával foglalkozik, és megpróbálunk kapcsolatot eh, kialakítani a keretprogramban eh, az ipar, a kutatás, a felsőoktatás között, illetve más eh, területek között, más szakbizottságokkal együtt, mint például a regionális fejlesztés, a reguláris fejlesztési alap, hiszen ezek rendkívül fontosak az adott térségek életében, az ő fejlesztésük érdekében, illetve a környezetvédelemmel történő kapcsolat is nagyon fontos, és szeretném azt, hogyha egy alapot javasolnánk ehhez a munkához, és nagyon fontosnak tartom az innováció és a képzés közötti kapcsolatot. A jelentéstevő is említést tett a képzésről, hiszen annak érdekében, hogy az iparon belül az innováció, a kutatítás megvalósuljon, ehhez szükséges, hogy megfelelő javaslatokkal rendelkezzünk az oktatás képzés területén, és fontos, hogy a keretprogramba a kultúrát is integráljuk, a kulturális területre történő utalás, az oktatásra történő utalás illetve azokra az eszközökre történő utalás, amelyekkel Európa eh, rendelkezik. Nagyon fontos, hogy összhangban álljon más javaslatokkal a regionális politika céljaival, hiszen a regionális politika nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon fontos eszköz, és nagyon fontos, hogy a kutatás és az innováció problémáit integráljuk a mostani szakbizottsági munkába is, illetve utaljunk a kutatásra és az innovációra, a Kreatív Európára, az Erasmus pro- programokra, stb. Mint korábban elhangzott, nagyon fontos, hogy ez minden területen megjelenjen, nem, nem csak pusztán a kutatási területeken, tudományos területeken, és fontos, hogy ne hozzunk létre konkurenciát a különböző területek között amikor a kutatásról, innovációról beszélünk, a fejlődő fejlesztésről, akkor általában a tudományos területre gondolunk először, de itt más területek is fontos, hogy megjelenjenek, például a kulturális örökség, a gazdasági, és szociális, egészségügyi és szociális területek. Az informatikai fejlődés egyre fontosabbá válik, illetve említettük a kreatív iparágakat a kultúra szempontjából, hiszen ezek gazdasági szempontból rendkívül fontos területeket jelentenek. A gazdasági, turisztikai fejlesztés területe szintén olyan területek, ahol szeretnénk hozzáadott értéket képviselni a versenyképesség szempontjából, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nagyon fontos a hozzá hozzáférés ennek a területnek a kutatáshoz, innovációhoz. Tegnap találkoztam jelentős vállalkozásokkal, és ők úgy érzik, hogy amit javaslunk a fejlesztés kutatás innováció területén, nagyon nehezen hozzáférhető a számukra, hiszen ezek bonyolultak, tehát ezek az összegek óriásiak, és nem mindig kerülnek elköltésre. Tehát nagyon fontos, hogy megkönnyítsük, egyszerűsítsük az ipar számára az említett innovációs kutatási programokhoz való hozzáférést. Köszönöm szépen, mondja az elnök Takula képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a következőt szeretném elmondani. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Emma McClarkin asszonynak. Az árnyék jelentéstevők ülésén elhangzott az, hogy ő jó irányba halad, és fontos támogatnunk ezt az utat. Természetesen most, amikor a Horizont 2020-as programról beszélünk, akkor fontos, hogy bizonyos aspektusokat megemlítsünk, de talán okosabb volna, hogyha minőségi hozzáadott értéket teremtenénk a keretprogram segítségével. Én ezt eh, a saját megjegyzésemben nem tudom megvalósítani, de szeretnék mégis néhány megjegyzést tenni. A keretprogram európai hozzáadott értéket hivatott teremteni a kutatás területén. És természetesen ez az Európa 2020-as stratégiához is szorosan kapcsolódik. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kutatás és az oktatás szorosan összefüggenek, és néha erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ez a szakbizottság, illetve az ITRE azt gondolom, hogy fontos, hogy együttműködjenek, jobban együttműködjenek. Ha tényleg európai hozzáadott értéket szeretnénk teremteni, akkor szorosabb összefüggést kell teremtenünk a kutatás és az oktatás területe között. Nagyon fontos, hogy elkészítsük ezt a véleményt az ITRE számára, és azt gondolom, hogy az együttműködést fontos megerősítenünk a két szakbizottság között. Ez a projekt az egyik eh, legnagyobb költségvetéssel rendelkező eszközzel rendelkezik a kutatás területén, viszont pusztán 5 et teszi ki a teljes európai kutatási költségvetésnek. A programnak fontos szerepe van. Kisebb programokat is segíteni tud, és fontos, hogy ebben az értelemben meglegyen a kritikus tömeg mindehez. A bizottság 80 milliárd euróra tett javaslatot a Horizont 2020-as keretprogram számára. Én aggódom némileg, hiszen a tanácstól kaptunk egy üzenetet, mi szerint a is pusztán 60 milliárd eurót fog kitenni, ez pedig igen aggasztó üzenet. Ez ugyanabban a helyzetbe vezet vissza bennünket, ahol most vagyunk jelenleg a finanszírozás szempontjából. Az európai hozzáadott érték, amit a Horizon 2020-as keretprogramtól várunk, nem biztos, hogy megvalósítható. Reméltem, hogy nem kerül sor a költségvetés csökkentésére, és mindenki tudja azt, hogy nehéz időszakot élünk meg Európában. Szeretnénk tovább lépni, Éppen ezért azt gondolom, hogy a kutatásba, az oktatásba kell befektetnünk. Hogyha az oktatás és kutatás területén történnek a befektetések, akkor pénzünk megtérül. Vannak területek, ahol megszorításokat tudunk elvégezni, de azt gondolom, hogy a kutatás és az oktatások azok a területek, amelyek a növekedést és a hozzáadott értéket tudják garantálni Európában. Fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől, és támogassuk az ilyen jellegű projekteket. Ha tagországok csökkentéseket szeretnének bizonyos okok miatt, akkor nagyon remélem azt, hogy a legfelsőbb szintű kutatások területén nem történnek majd csökkentések, hiszen erre a területre ténylegesen szükségünk van. És több forrásra van szükségünk az alapkutatásokhoz is. Ennyit szerettem volna mondani. Természetesen más elhangzott gondolatokhoz is lenne még néhány megjegyzésem ami az innovációt, illetve a bölcsésztudományokat illeti, társadalomtudományokat. Fontos, hogy a kettő terület között szorosabb kapcsolat valósuljon meg, de most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni ebben a témában. Támogatom barátomat, Kelly képviselőt, ő megemlítette a sportot, a modern kihívások kezelésében. Ez pedig a kiinduló gondolatomhoz vezet vissza. Beszéltem a kutatás és az oktatás közötti fontos kapcsolatról. Nagyon fontos, hogy a sportterületén is befektessünk a kutatásokba. Itt pedig a legkorábbi időszaktól kezdődően fontos kutatásokat végezni. Nem régiben nagyon sok betegség merült fel, például a túlsúly kapcsán, a különböző emésztési problémák kapcsán, és ezen betegségek száma növekszik. Hogyha nem fektetünk be a kutatásba a sport területén, akkor nem tudunk hozzáadott értéket sem létrehozni. Nem olyan kutatásokat kell végeznünk, amelyek kutatások a kutatás kedvéért, hanem annak érdekében, hogy a civil társadalom ebből profitálhasson Európában. Nem tudom, hogy az én megjegyzéseim hozzáadott értéket jelentenek-e a vitában, de korábban említettem, hogy kolléganőm McClarkén asszony megfelelő úton halad, és támogatni szeretném a munkáját. Remélem, hogy ezzel hozzájárultam az ő munkájához. Azt gondolom, hogy a tanácson belül szigorúaknak kell lennünk a tárgyalásokon. Köszönöm, mondja az elnök. A bizottság képviselőjének, Rív úrnak adom meg a szót. Obviamente, se ritiene opportuno. <laughs> Nyilván csak, hogyha valóban hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek, örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm azt a sok hozzászólást is, és a kiváló munkát, amit a raportőr asszony végzett. Mint ahogyan tudják, a Horizon 2020-as javaslat a mi részünkről valóban három fő célt képvisel. Egyrészt reagálni kell az európai gazdasági válságra, másodszorban egy kísérletet kívánunk tenni hogy a kutatási tevékenységben elmozdítsuk a fókuszt, hiszen látjuk azt, hogy a társadalmi kihívásokban szükség van egy paradigmaváltásra. És az utolsó dolog, ami egy radikális dolog abban a tekintetben, hogyha megnézzük a tíz évvel ezelőtti keretprogramot, és sorba vesszük a változásokat, akkor ez a keretprogram nagyon világosan azt a prioritást nevezzi meg, hogy a kutatásra kell helyezni a hangsúlyt, erősíteni kell az Európai Unió és az európai bázist a kutatásban és a fejlesztésben, valamint az innovációban. A magam részéről gyorsan reagálnék arra, amit a legtöbbüktől elhangzott. A KKV-k elemét ugye itt többen hangsúlyozták. Ez a javaslat nagyon világosá teszi, és hangsúlyozza is a KKV-knak a fontosságát. Van egy új eszközünk is, amelyel reflektálunk arra, hogy a KKV-k jobban kivannak téve a piacnak, és éppen ezért a piac orientált eszközökre van szükség. Egy másik dolog az, hogy a költségvetésünk 15%-át kívánjuk a társadalmi kihívásokra szánni illetve arra, hogy itt vezető szerepet vállalhassanak a KKV-k, amikor ezeket a kihívásokat próbáljuk megoldani. Az Euro, Eurostart programmal is támogatjuk a KKV-knak az alapítását, illetve a tevékenységüket, és nyilván mm, ott van az a mm, rizikó is, hogy esetleg nem tudnak majd kikecmeregni a, a gazdasági és a pénzügyi problémákból. A hetedik kutatási programból láttuk azt, hogy ez egy olyan terület, amely aggályokat okozott, és korábbi képviselőtársuk Erika Mann foglalkozott ezzel a kérdéssel. Hogy utaljak most arra, hogy mennyire fontos, hogy szélesebb legyen a hozzáférés. Tudjuk, és hát ez az alapvető pont, amire mindig is hangsúlyt fektetünk, ennek a keretprogramnak igenis arra kell koncentrálnia, hogy a kiválóságot támogassuk. Nyilván ott, ahol már megvan ez a kiválóság az Európai Unión belül, biztosítani kell, hogy ezt támogassuk is. Viszont a részvételi arány is egy nagyon lényeges kérdés, erről is beszéltek már korábban részletesen. Specifikus intézkedéseket kívánunk foganatosítani és különböző programokat útnak indítottunk ennek az előmozdítására, és mindezek tulajdonképpen azzal foglalkoznak, hogy a részvételt hogyan lehet kiszélesíteni azzal, hogy feltörekvő intézményeket hogyan lehet összekapcsolni, partnerségekbe fogni. A kiváló diplomásokat meg kell próbálni megnyerni bizonyos intézeteknek, és ezek mind olyan pontok, amelyek tulajdonképpen reakcióként születtek arra a munkára tekintettel, amit a múlt évben végeztünk, és amit a hetedik kutatási keretprogram eredményeinek az értékelése kapcsán megfogalmaztunk. Az, hogy a kulturális örökség nem fog a Horizon 2020-ból támogatást kapni, ez nem helyes. Természetüknél fogva nyilván a programokat leíró ö, dokumentumok talán egy kicsit rövidre sikerülnek, de például a, vegyük a társadalmi kihívásokat, és ezeknek a hatája azért elég széles körű, tehát nagyon sok területen lehet majd pályázni támogatásra. A Horizon 2020-on belül, akár az Európai Kutatási Tanácshoz beadott kérvényeken keresztül. Az alkalmazott kutatást is lehet például majd támogatni, és az ipari vezető szerepre is lehet aztán az egyes konkrét szakaszokban benne van, hogy például milyen anyagokra lehet támogatást szerezni, mondjuk az 1.3.5-ös pontban szólunk erről, tehát a, a kulturális érték és a kulturális örökség számunkra egy fontos aspektus. Az utalások kérdésével kapcsolatban is felmerültek itt a gályok. Nos, az Európai Kutatási Térségnek a támogatása az benne van a szövegben, hiszen ez összefügg a 2020-as, tehát a Horizon 2020-as programnak a célkitűzéseivel. Gondol utalnék itt a Marie Curie ösztöndíjakra, a fiatal kutatóknak a támogatására. És ezt hát ne felejtsük el, hogy hangsúlyt fektetünk arra is, itt a szövegen belül, hogy eh, a monitoring, az értékelés, az evaluáció és a eh, nyomon követő lépések eh, is ugyanúgy támogatandóak, főleg itt a kutatási térségen belül. A Horizon 2020-as program tulajdonképpen az összes kutatási programot összekívánja kapcsolni, és nyilván egyensúlyra törekszik a kutatók támogatásánál a nemek egyensúlyára, ezt is integrálja a programba, és hát senki nem akarja azt mondani, hogy ez nem volt korábban egy egy eléggé kritikusan tekintett terület, tehát a, hat, a hatos kutatási keretprogramra még emlékeznek. Azt gondolom, hogy most egyértelmű az állásfoglalás a programban, hogy ezeket a nehézségeket az új keretprogramban megoldjuk, és a, a tudósok számára jobban megnyissuk a munkaerőpiacot és persze hát az ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatosan is új alapokra kellett helyeznünk a gondolkodásunkat. Nemzetközi programról van szó, hiszen a legutóbbi értékelő program is azt mondta, hogy 169 ország vett részt a különböző projektekben, projektek, programokban, és ezt ennek a jelentőséget ki kell emelni. Jobban fogjuk fókuszálni a jövőben a támogatásokat, nyilván a forrásokat valóban kiemelkedő együttműködésekre és kutatókra kívánjuk szánni, és a kölcsönös hozzáférés az egymás programjaihoz is egy nagyon lényeges elem. A koordinációt kiemelném itt a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel is. Költségvetésről már volt szó, köszönöm, hogy támogatják ezt, senki nem kívánja azt a benyomást kelteni, hogy a következő hónapok egyszerűek lesznek. Nyilván itt olyan számokról van szó, amelyeket nagyon részletes eszmecserék után tudtunk rögzíteni, és én nagyon örülnék, hogyha el tudnám fogadni. Nyilván értem azt is, hogyha szeretnék, hogyha tovább növelnénk ezt az összeget. Elhangzott az is, hogy a kutatás és az oktatást jobban össze kellene kapcsolni. Azt gondolom, hogy ez teljes mértékben támogatható, főleg a Horizon 2020-on belül. A sport kérdése is többször elhangzott itt. Igazuk van, lehet, hogy ezt jobban ki lehetne domborítani a szövegben, de számos olyan terület van, ahol, ahol ez a terület, akár itt a nanotechnológiáról, vagy a biotechnológiáról beszélünk, vagy a társadalmi kihívásokról. A sport mindig is egy olyan téma lesz, ahol a kutatás, illetve bocsánat, javítja magát az előadó, ahol a kutatás hatása lehet a sport területére is. Nyilván a társadalmi aspektusait is körül kell járnunk a sportnak. Hogy összegezve, köszönöm szépen még egyszer ezt a nagyon részletes első eszmecserét. A kollégám itt mellettem talán ő is egy pár dolgot elmondana az Európai Kutatás és Innovációs Intézettel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Az elnök közben közbeszól. Kérem szépen, hogy mutatkozzon be, mert nem tudjuk a nevét. I would like to thank uh, Ms. for the question. Köszönöm. Igen, valóban az EIT alapítványról szólnék, és akkor egy pár dolgot tisztázzunk. Az EIT alapítvány egy, egy független intézmény, és az a célja, hogy pénzeket gyűjtsön, nem pedig az, hogy pénzeket adjon. A célkitűzés tehát nem az, hogy még több pénzt generáljunk, hanem a tudás alapú társadalmakban mi mobilizálhassunk pénzeszközöket, amelyeket utána szét lehet osztani. Tehát elkezdte a munkáját már az intézmény, a munkaprogram most már körvonalazódik, és alapvetően a diákok támogatása, a kiválóság és a képzések támogatása az, ami az EIT alapítványnak a legfontosabb célkitűzése és feladata. Köszönöm szépen. Hát adjuk a szót a jelentéstevőnek, meg Lárkin asszonynak megint. Um, Köszönöm szépen minden kollégámnak a megjegyzéseit, megpróbálom röviden összefoglalni a mondottakat. Nagyon-nagyon fontos területről van szó, a Horizont 2020 fontos program, és ezt meg, bebizonyítottuk a mai, ma délelőtti vita során is. Nagyon fontos a különböző programok közötti kapcsolat, hangsúlyozása, erősítése, az Erasmus mindenkinek például nagyon fontos ezek között, és az a, a, a legfelsőbb szintű kutatás támogatása az egész kutatás szempontjából nagyon fontos. Tehát itt a kölcsönösség, az egymással való összekap összekapcsolódás a kulcs szó. Nagyon fontos, hogy amit megígértünk, amit elhatározunk, elhatároztunk, azt teljesíteni is tudjuk. És ahogy Smith asszony mondta ezzel kapcsolatban a hatékonyság is fontos, és az is, hogy az alapokhoz való hozzáférés minél könnyebb legyen, hogy minél többen igényelhessenek támogatást ezekből, hogy valóban hozzáadott értéket tudjon képviselni ez a keretprogram. Bizottságnak és kollégáimnak is elmondhatom, hogy elkötelezetten fogok dolgozni a témán, minden hozzájárulást meg fogok próbálni belefoglalni a jelentésbe nagyon szeretném, hogyha az oktatással kapcsolatos kutatás, a kulturális szektor fontossága, az, hogy az európai innováció támogatása mennyi fontos, mennyire fontos, hogy ez mind szerepeljen megfelelő hangsúlyal a szövegben. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a két tervezett a 4-es és 5-ös napi rendel kapcsolatban májusban készül majd el, és júliusban fogunk róluk szavazni. Azon kívül azt is elmondanám, hogy ma nagyon nagy teremben tartjuk az ülést, mivel délután nyilvános meghallgatásra kerül majd sor. Mégpedig az oktatás a jövőbeni oktatásról szól ez a meghallgatás, úgyhogy kérem, hogy minél többen jöjjenek el. Hatodik napirendi pont következik, a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv módosításáról szó, a napirendi pont, és közös keretet szeretne megpróbálni teremteni annak, ahogy a közszolgálati szervezetek, a közigazgatási szervezetek a saját, az általuk birtokolt információkat továbbadják. Itt az átláthatóság és a hozzáférés kérdése fontos, és az, hogy szeretnénk a közhivatalok által összegyűjtött információt minél több ember számára hozzáférhetővé tenni. Itt múzeumokról, levéltárakról, könyvtárakról van szó, minden olyan helyről, ahol értékes információkat gyűjtenek össze. Júliusban lesz kész az ezzel kapcsolatos jelentés, és majd szeptemberben kerül plenárisra az ügy itt bizottságon belül a véleményről majd júliusban szavazunk. Köszönöm szépen, mondja az előadó, köszönöm szépen. Nagyon fontos elemek vannak itt az irányelv változtatással kapcsolatban. Először is az, hogy az alkalmazási területet terjesszük ki, és hogy annak a módját szabályozzuk, hogy a közféra információit milyen módon lehet elő, elérhetővé tenni. Itt, itt könyvtárakról, egyetemi könyvtárakról, múzeumokról és levéltárakról is van szó, de de ahogy ez előzetes aggodalmakat megelőzzem, itt nem feltétlenül lesz szó mindenféle a archívról, az Üdvözlendő az, hogy az alkalmazási hatály most kiterjesztésre került, tehát az archívumok, múzeumok eh, és könyvtárakra gondolok itt, hiszen problémához vezetne az, hogyha folyókutatási eh, projekteknél már mindent eh, nyilvánosságra tudnának, vagy hoznának, a társfinanszírozáson belül is ugye nagyon sokszor gondok vannak, úgyhogy ha ezeket nem vesszük be a hatály alá, akkor ez azt gondolom, hogy a helyes irány. Inkább először végezzük el a kutatásokat, nézzük meg, hogy milyen kihatása lesz ennek mindenre, és várjuk meg az eredményeket. Miután a közszolgálati rádióknak a kérdés egyébként specifikus, ezt is vegyük ki a hatályból, hiszen sokszor láttuk már, hogy micsoda komplikációkba bonyolódunk, és hát egyébként is ebben az irányelben minden egyes terméket és produktumot kiveszünk, amelyhez szellemi tulajdonjog társul. Tehát a hozzáadott érték egyébként is eléggé kérdéses itt tekintettel a költségekre és a komplikációkra. Ha a költségekről beszélünk, az eleve egy nagyon fontos kérdés. A bizottság javaslata szerint a a dokumentumok további felhasználásának költségeire ki lehet vetni díjakat. Ez azonban a pótlólagos költségekre kellene korlátozni, hogyha ezeket sokszorosítani kívánják, vagy egyéb módon felhasználni. Tehát a költségorientált megközelítés nagyon fontos lenne, viszont a közféra döntése mindenképpen tiszteletben tartandó. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy a közététellel és a számítógép által olvasható formátum költsége az majd mennyi lesz, hiszen nagyon fontos, hogy nem szabadna további ö, díjakat ö, ráobstruálni a ö, fogyasztókra. A bizottság elemzései a hatásvizsgálatokra gondolok, nem járták még egészen körül, hogy a közféra intézményeire pontosan mennyi költség hárulna, hogyha valamilyen adatot vagy fájlt egy másik rendszerből átkívánnának transferálni most egy gépel olvasható formátumba. Fontos lenne látni azt, hogy ennek a személyzeti és egyéb költségeit integrálni lehet-e a, a díjakba. Ha például csak egy potenciális újrafelhasználó vagy tovább felhasználóról beszélünk, ő kívánja felhasználni ezeket az adatokat, és más ö, felhasználásról nincsen szó, akkor a, ennek a potolagos költségei hogyan kerülnek majd kiszámításra? szinte Pandora szelencéjét nyitjuk meg ezzel, és persze ez egyébként jó felvetés, csak helyesen kell tudni kalkulálni és pontosítani a költségeket, hiszen vannak többletköltségek. És a kérdés az, hogy ezeket rá lehet-e vetíteni az újra vagy tovább felhasználókra. Úgyhogy az irányelv kapcsán szerintem ezt még, még egyszer át kell beszélni, és esetleg módosítani majd a dokumentumot. Egy másik nagyon fontos dolog a múzeumok és az archívumok, levéltárak kapcsán, ez az Európeánál is felvetődik, és más programoknál is, az az, hogy nagyon sokszor a közfémerának nincsenek meg a megfelelő forrásai ahhoz, hogy képeket, könyveket digitalizáljon, mert a digitalizációs programok azon alapulnak, hogy PPP konstrukcióban működjön ez, de ezeket a magánforrásokat csak akkor lehet megkapni, hogyha bizonyos időkereten belül lép valaki. Mert máskülönben az archívumok digitalizálása, vagy a múzeumok gyűjteményeinek a digitalizálása egyszer nem is lenne lehetséges. Éppen ezért a múzeumok és levéltárak kizárólagossági megállapodásokat köthessenek továbbra is külső magánpartnerekkel, mert ugye ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy a digitalizációt keresztül vigyék, akkor én úgy gondolom, hogy ezeket a javaslatokat és ezeket a modelleket azért hagyjuk meg lehetőségként. Fontos még az interoperabilitás. A bizottság azt mondja, hogy a további felhasználás megkönnyítése érdekében az adatokat és metaadatokat számítógép által olvasható formátumban tegyék hozzáférhetővé, annak érdekében, hogy az interoperabilitás az mint lehetőség fennálljon. Egyértelművé kellene itt azért tenni ezt a megfogalmazást, hiszen itt nem az összes adatról van szó, amit, amit digitalizálni kellene, hiszen ez hihetetlen költségeket jelentene, hanem a meglévő és napi szinten alkalmazott kurrens adatokat kellene kvázi digitalizálni, olyan formátumban, ami a széles nyilvánosság számára utána lehívható. Minden más elvárás tulajdonképpen az arányosság elvét azért felborítaná. Aztán van egy másik pont még, amit kritikusan fogok megközelíteni a saját jelentésemben, ez a független hatóság kérdése. Ugye itt azt olvastuk a bizottság jelentésében, hogy jogorvoslattal élhetne a felhasználó, amennyiben úgy értékeli, hogy nem fér hozzá megfelelő módon az újrafelhasználásra vagy további felhasználásra vonatkozó adatok köréhez. Azonban, hogyha itt most minden országot arra köteleznénk, hogy a független hatóságot felállítsák, és az elnök közbeszól, elnézést, talán egy icipicit lassabban is beszélhetnek, asszonyom. Köszönöm szépen. Tehát, hogyha minden tagállamot felszólítanánk arra, hogy egy független hatóságot állítsanak fel, akkor eznek nagyon nagy lenne az administratív költsége, főleg, hogyha a megfelelő közférabeli intézményeknek megvannak már a háttérintézményei, azaz valamilyen panasz befogadó intézményt akár integrálhatnának egy meglévő intézménybe, tehát egy független, különálló intézménynek a megkövetelés azért kicsit túlságosan messze megy. A bizottság javaslata e tekintetben nem teljesen világos számomra, mert nem is látjuk még, hogy hol kéne elhelyezni ezt a hatóságot, és szerintem igenis a szubszidiaritás elve szerint kellene ezt a, az elvárást megvalósítani. Tehát, hogy hol legyen ez a, az intézmény, nem biztos, hogy itt új, független hatóságra lenne szükség, vagy valamilyen ügynökségre. Összességében azt gondolom, hogy egy olyan megközelítésről van szó, amely támogatandó, hiszen ha már közpénzeket öntünk egy-egy intézménybe vagy szférába, akkor az onnan származó adatokat is tegyük hozzáférhetővé, és ez legyen alapelv az irányelv átírásánál is, vagy módosításánál is. Természetesen figyelembe véve az, hogy nem szabad nagyon magas botolagos költségeket generálni, hiszen ezeket is valahonnan refinanszírozni kellene. Köszönöm. Parola all'onorevole Cam... Köszönöm szépen. Kamerverte kolléga. Sabine, ich glaube, wir kommen... Köszönöm szépen Azt gondolom, hogy jelentős különbségek nincsenek közöttünk, és van néhány kérdés, ahol még szükség van pontosításra az irányelv tervezetben. A hatos cikket például programatikusnak tartom. Nem mondhatjuk azt, hogy nem lehet nyereséget kialakítani egyrészt, illetve ezt mondani, másrészt azonban azokat a költségeket, amelyek felmerülnek, fontos az árba beépíteni. A köszére esetében természetesen ez így igaz, és a bizottsági javaslat egyenlőre túlságosan korlátozó jellegű. Azt gondolom, hogy abban is problémák vannak, hogy kimondjuk, hogy a múzeumok, archívumok és könyvtárak további költségeket számolhatnak fel, de nem mondjuk meg azt, hogy milyen költségekről van szó. A különböző közféra szereplőit nem lehet különböző módon kezelni. Tehát mi a különbség például egy közkönyvtár, egy közarchívum, illetve más típusú közkönyvtár között, amelyek nem számolhatják fel ezeket a költségeket. Tehát fontos, hogy ezeket egyenlő módon kezeljük, és pontosan megjelöljük azt, hogy milyen plusz költségeket lehet felszámítani. A plusz hely kialakításával kapcsolatban, intézmény kialakításával kapcsolatban is látok problémákat. Nem tudjuk, hogy ez milyen intézmény lehet pontosan, és problematikusnak tartom a tagországok részéről, az Európai Unió részéről is azt, hogy létrehozzon egy ilyen szervet. Azt gondolom, hogy a versenyjog, az adatvédelem, az adatvédelmi biztos személyében már léteznek megfelelő szervek nemzeti szinteken is, annak érdekében, hogy ők a vitás eseteket tisztázni tudják, anélkül, hogy egy jó hatóságot hoznánk létre, függetlenül attól, hogy milyen szinten. Tehát itt fontos eh, tisztázni ezt a pontot. Amit Szabina Ferhelyen mondott, egyet tudok vele érteni a legfőbb pontokban, és azt gondolom, hogy eh, gyorsan tudunk majd megfelelő jó megoldást találni, ami a véleményünket illeti az irányelvtervezethez kapcsolódóan. Köszönöm. Hola, all'onorevole Sáke. Köszönöm, Sáke képviselő. Thank you. Uh, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Szábine Farhájennek az bemutatást. Lehet, hogy a gyors tempó és a nem megfelelő tolmácsolás miatt nagyon sokat hallottam a költségekről, de az előnyökről már kevesebbet, ezért én szeretném az előnyöket most hangsúlyozni. Tehát az, hogy az adatok megnyitása a kultúra és az oktatás szempontjából milyen előnyökkel járhat. És itt tényleg a, ez a legfontosabb momentum az egészben. Fontos az, hogy a bizottságunk megtekintse azt, hogy milyen lehetősége van annak, hogy az felülvizsgált irányelvben az oktatás és, oktatás és kultúra területén az adatok nyilvánossá tétele milyen előnyel válhat, hiszen a, ezek, ezek nek a költségei már valahova belefoglaltattak. Nagyon sok ezzel kapcsolatban az ellentétes vélemény, tehát az, hogy a költség koncepciója és az előnyök koncepciója hogy kapcsolódik egymáshoz. Az egyetemi kutatók, illetve a kiadók véleménye szerint a szellemi tulajdonjogok helyzete úgy van, hogy a hogy a kutatók viszont eladják a szerzői jogaikat. A nyilvánosság viszont és, és, és aztán a, a kutatóknak, illetve a különböző intézményeknek rengeteget kell azért fizetni, hogy az általuk elkészített dokumentumot, illetve információkat újra megszerezzék a kiadókon keresztül. Úgyhogy az ilyesfajta üzleti modelleket is meg kellene tekintenünk, és át kellene gondolnunk azt, hogy hogy lehetne ezt egy, hogy lehetne ezt a jelenlegi információs társadalmakon belül szociális szempontból is kedvezőbben megszervezni. Nagyon sok jó gyakorlat található, például az MIT az Egyesült Államokban az egyik úttörője ennek a kérdésnek. Ők megnyitották, elérhetővé tették az oktatási anyagokat a világ minden polgára számára. Például a professzorok előadásait is több tízezren nézik élőben. És ezért nagyon fontos, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy a tudás cseréje, hogy ösztönz, ösztönözheti az oktatást. Például a Delfti Egyetem a vízmenedzsment járó kutatója, nagyon sok e, elvüket, elméletüket például Afrikában is lehet, ki lehetett próbálni, és gyakorlatban meg lehetett valósítani mert lehetőség volt a különböző információk terjesztésére és kicserélésére, és így aztán a gyakorlatban működő, illetve az, az egyetemen elkészített modellt gyakorlatban többféle körülmények között is ki tudták próbálni. Úgyhogy nagyon sok lehetőséget rejt magában ez az irányelv, itt a kulturális információk, ugye a múzeumok és egyéb kulturális intézmények szerepe is nagyon fontos, hiszen rengeteg olyan csodálatos tartalom van, amelyel Európában mi rendelkezünk, ezek nagyon különböző, nagyon gazdag tartalmak, és ezek jelenleg a nyilvánosság elől rejtve maradnak. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk őket ki megnyitni, és e, biztos, hozzáférést biztosítsunk az emberek számára ezekhez. Aztán az is kérdés, hogy az emberek mit csinálnak majd ezekkel a tartalmakkal, hogy ezt hogy tudjuk megjósolni. Hát nagyon nehéz megjósolni azt, hogy a nyilvánosság hogy fogja majd felhasználni tovább használni az elérhetővé tett információt, de más szektorokban tapasztaltak alapján, például a szállítás vagy az időjárással kapcsolatos adatok hozzáférésével kapcsolatban azt látjuk, hogy például programozók az információt arra használták föl, hogy, a, hogy az közlekedés pillanatnyi állapotát tükröző rendszereket alakítsanak ki, ez a nyilvánosságnak igenis hasznára vált. Tehát azt is meg kellene nézni, hogy a legjobban elér, legjobb elérhető gyakorlatok hogy működnek. Nagy-Britanniában is, Hollandiában is van rengeteg nagyon jó nyitott adat kezdeményezés, és ezeket tényleg tanulmányozni kell, és az, azt is javaslom, hogy a bürokráciát minél jobb, minél kisebb mértékben szorítsuk le. Elnök, köszönöm szépen, Káváda kolléga kapszót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a jelentést, illetve annak bemutatását, és szeretnék néhány uh, kisebb pontot megfogalmazni. Azt gondolom, ami a konfliktust illeti, nem gondolom, hogy egy felsőbb hatóság, európai hatóság létrehozása jó elgondolás volna. Ez, ezért azért van ez, mert a tagországok ezen a területen rendelkeznek nemzeti hatóságokkal, és a kormány vagy távol tartja magát ettől a hatóságtól, vagy nem, és a második pontom, tehát nagyon fontos, hogy ezt a konfliktust megoldjuk. Az Európai Hatóság létrehozása nem megfelelő intézmény a konfliktusos helyzetek megoldására, kezelésére, hiszen ez egy bürokratikus intézmény lenne, tehát azt gondolom, hogy a jó zenész az diktálja, hogy ilyen hatóságot ne hozzunk létre. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Esetleg a bizottság képviselője szeretne valamit hozzáfűzni? Sajnos nem tudom kiejteni a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr. Svetnámnak hívnak, és az információ hozzáférés, illetve a médiával kapcsolatos területtel foglalkozom. Nagyon ö, nagy figyelemmel hallgattam a szakbizottsági tagok megjegyzéseit, hiszen világos, hogy az önök által nagyon felvetett témák legtöbbje, illetve kérdések legtöbbje tisztázása megoldható. Annak tisztázásából, hogy a bizottság mit szándékozik elérni. Lehet tehát, hogy a tervezet, nem, tervezet nyelvezete nem eléggé világos jelenleg, de azt hiszem, hogy a, hogy a jogalkotási folyamat a két jogalkotó részvételével elérheti majd azt, hogy a különböző még nem elég világos pontok tisztázásra kerüljenek, ezt többen megemlítették. Szeretném aláhúzni azokat a szélesebb aspektusokat, amelyekre Sárke asszony utal. A bizottság javaslata egy adatnyilvánosságról szóló csomag része, e, egy közleménnyel egyetemben, és a bizottság saját információjáról is szót ejt itt. A bizottság az egyetlen, amely saját magáról ilyen dokumentumot készített, de a közleményben felszólítjuk a többi intézményt is erre azt ösztönözzük, hogy gazdasági, illetve átláthatósági okokból is jobban ki kellene használni azokat az információkat, amelyeket a közféra testületei, szervei összegyűjtöttek, és hogy ezeknek az információknak a más célra való felhasználását is ugyanígy támogatnunk kell. Most a díj kérdése természetesen itt a központi kérdés, a gazdasági tanulmányaink azt mutatják, hogy a, a díjak ö, ugyan ö, kis bevételt jelentenek, viszont a, a díjazás kialakítása maga költséges. Ö, és itt nem biztos, hogy ez feltétlenül megérné gazdaságilag, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha minél alacsonyabbak lennének a költségek, és hogy ne az legyen a lényeg, hogy a köz, közigazgatási szervek e, ebből a tevékenységből nagyobb bevételeket szeretnének generálni. De ezt természetesen tovább kell még vitat, vitatnunk, annak érdekében, hogy az új szabályok teljes mértékben megfeleljenek minden igénynek. A bizottság semmiképpen nem kíván új, független európai hatóságot felállítani, és a tagállamoktól sem várja el ugyanezt. Ezt a feladatot, az adott feladatot már egy meglévő hatóságnak is át lehet adni a tagállamokban. Köszönöm. Grazie, onorevole Ferrajen. Köszönöm szépen. Ferrajen asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezeket az érdekes hozzászólásokat. A véleménytervezetemben ezeket össze fogom foglalni, az elkövetkezendő hetekben találkozni fogunk az árnyék jelentéstevőkkel, a témáról intenzíven fogunk vitázni, és szeretnék egy pontra röviden utalni. A bizottság készített egy kérdés-válasz katalógust, és örülnék annak, hogyha ezt a szakbizottságunk megkaphatná, hiszen egy-két helyen ez segíthetné azt gondolom a tisztázást. És szeretnék még egy pontra utalni. A német, angol, francia és ve- német verzió nem koherensek, ami a fordítást illeti, és lehet, hogy ez okoz némi bizonytalanságot. Kérem a fordító szolgálatokat arra, hogy még egyszer vizsgálják meg ezeket a nyelvi változatokat. Egy-két dolog nekem is feltűnt és sokáig gondolkoztunk azon, hogy mely nyelvi verziót vegyük alapul, melyen dolgozunk tovább, hiszen nagyon fontos, hogy a három említett munkanyelven, németen, angolon és francián megfelelő nyelvi verziók álljanak rendelkezésre, és ne legyenek különbségek. Azt gondolom, hogy sok pontban gyorsan tudunk megállapodásra jutni, ami a kiterjesztést a kutatási eredményekre illetve a költségekkel kapcsolatos kérdéseket. Értem azt az igényt, amivel a bizottság jelenkezik, tehát a reuse költségeit alacsony szinten kell tartani azért, hogy ez vonzó legyen. A közszféra azonban nem vállalhat emiatt plusz költségeket, hiszen a közpénzeket nem szabad arra felhasználni, hogy a rendelkezés állást fizessem ki, és másrészt azonban az adatokat nem védik meg megfelelően. Tehát az ember az adójával már fizetett be a közkasztába, tehát fontos, hogy a közpénzek ne kerüljenek magánkézbe, és megfelelő egyensúly valósuljon meg. Azt gondolom, hogy ezzel a kiterjesztés megfelelő, Sáke asszonynak reagálok, minden bizonyal nem szerettem volna pozitív megjegyzéseket a végére helyezni, jelentős potenciál rejlik ezen a területen, viszont fontos a mértékarányt megtartanunk. Hogyha egy egyetem a kutatási eredményeket közé szeretné tenni, és ez közfinanszírozásból valósul, meg akkor ezt megteheti. Viszont ha egy egyetem azt mondja, hogy plusz privát pénzekre van szükségem, akkor a privát pénz adónak az lesz az érdeke, hogy a kutatás eredményeit kizárólagosan használhassa, egyébként nem hajlandó fizetni. Hogyha egy ilyen közzétételt eh, teszünk eh, kötelezővé az egyetemeknél, akkor néhány PPP-s kutatási modell nehézségekbe ütközhet, tehát a jelenlegi uh, pillanatban a kötelező érvényű kiterjesztést ilyen szempontból nem tartom feltétlenül jónak, de természetesen fakultatív módon ezt ösztönözhetjük. annak érdekében, hogy a kutatások eredményeit, nyers adatait rendelkezésre lehessen bocsátani. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőt meg szeretném kérdezni, hogy a bizottságnak vannak-e megjegyzései, illetve melyik eh, nyelvi verzió az eredeti verzió. Uh, points raised by... Eh, én, engem meglep meglepett eh, ez a, az információ. Meg fogjuk kérdezni az irodát, hogy minek köszönhetők ezek a, ezek a ö, problémák, és hogy hogy tudjuk megoldani, ha valóban vannak különbségek különböző fordítások között, és azt is biztosítjuk, hogy a non-paperöket is a szakbizottság minden tagjának kiosszák. Grazie, allora io volevo ricordare che eh, questa proposta di parere... Köszönöm szépen, arra emlékeztetnék, hogy ez a vélemény tervezet majd májusba készül el, és júliusban fogunk róla szavazni. Hetedik napi rendi pont következik. Az európai szomszédsági politikai eszköz, szomszédsági támogatási eszköz létrehozása. Az európai szomszédsági politika az Európai Unió keleti és déli határain 16 partnerországgal való együttműködést szabályozza. Ezek politikai és gazdasági kapcsolódásokat jelentenek, több mobilitást az oktatás területén, szorosabb kapcsolatot, főleg az Erasmus mindenkinek területén, és ezzel kapcsolatban kérdez, készítünk most egy véleményt az AFET az illetékes bizottság júniusban kerül sor majd a szavazásra, úgyhogy ez nekünk nem ad túl sok időt a vélemény elkészítéséhez. Matula asszony jelentést áprilisban készíti el a jelentést, és májusban fogunk mi itt a szakbizottságban szavazni erről a témáról. Ezért nagyon kevés idő van a módosítások benyújtására, nagyon közeli határidőt fogunk kijelölni, a titkárságra nézve azt mondom, hogy hát minél előbb kezdjék el majd a módosítók kidolgozását, és majd aztán megnézzük a határidőket. Matula kollégának adom át a szót. És a dintent ați făcut uh, toate precizările. Köszönöm szépen. Igen, minden szükséges bejelenteni valót bejelentett, úgyhogy én is szeretnék azért mindjárt mondani egy pár dolgot az Európai Szomszédság és Partnerségi Támogatási Eszközzel kapcsolatban. Ugye 16 partnerországra terjed ki ez a Mediterráneumban, de a keleti partnerséget is ide sorolhatjuk. Oroszország is stratégiai partnerünk, és ez az eszköz társfinanszírozást irányoz elő a jó kormányzásért, valamint a társadalmi és gazdasági fellendülésért. Határon átnyúló támogatásról beszélünk, és azok az országok, akik részesülnek ebből a támogatásból, az Európai Unió értékeit és alapelveit is osz, kell, hogy osszák. Nyilván a jólét, a jó szomszédsági viszony nagyon fontos az Európai Unió közvetlen határo, határainál. Új javaslati alapról beszélhetünk, egy új politikai kontextusban született ez, más célkitűzésekkel, és 29-ről tulajdonképpen 6 célkitűzésre szükítettük a célkitűzések számát. A többet többért elv egy nagyon fontos elv, de a kölcsönös felelősséget is ki kell, hogy emeljem. Itt ezen keresztül a partnerországok között differenciálni lehet, a tekintetben, a milyen kapcsolatuk van az Európai Unióhoz, hiszen az érdem aspektusát itt kiemeljük. 18 milliárd eurót szánunk 2014 és 20 közötti időszakra erre a programra, a 11 milliárda szemben a korábbi MFF-ből. Az Erasmus mindenki számára programon keresztül két ízben kerül allokációra, három, illetve négy éves időszakokra a kifizetés. Olyan területeken kívánunk ösztönözni, ahol előmozdítás válható a belpolitikában, az adott országban, illetve a szomszédsági eszköz révén a két oldal között. Elég technikai a megfogalmazás, a tekintetben, hogy arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet hozzájutni a támogatáshoz, és a módosítóinkat az AFET egyébként támogatta. Én azonban olyan módosítókat kívánnék előterjeszteni, amelyek a kiválós, a saját szakbizottságunk kompetenciába tartoznak. Találkoztam már az árnyék jelentéstevőkkel, és szeretnék köszönetet mondani nekik is, hiszen egy elvi megállapodásra jutottunk ebben a kérdésben. Szeretném a kultúrát és az oktatást, képzést is a cégkitűzések közé felvenni a szomszédságpolitikai eszközben, mert ez egy nagyon fontos terület. Ugyanakkor hiszem azt, hogy helyes lenne fenntartani az oktatásra szánt büdzsét, ha valóban az a célja az Európai Uniónak, hogy véget vet különböző rezsimekkel fenntartott kapcsolatainak. Hiszen ne felejtsük el, hogy a civil társadalommal fogunk tudni ezen eszközökön keresztül kapcsolatot fenntartani, a kulturális diplomáciát emelnénk ki, illetve azokat az értékeket, amelyek a társadalmi bázisnak a kiépítését szolgálják. Úgyhogy ezeket kérem támogassák majd a saját jelentésemben. A módosítók benyújtásának határideje nagyon rövid, ahogyan az elnök is elmondta, hiszen az illetékes bizottság gyorsított eljárásban kíván majd szavazni. Köszönöm szépen, Dervalla képviselő jön. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, különösen azért, hogy előterjesztette ezt a jelentést, és ahogyan az elnökünk is elmondta, a módosítók benyújtásának határideje elég rövid, éppen ezért nagyon fontos, hogy jól szavazzunk. Szeretném a kultúra jelentőségét kidomborítani ebben az aspektusban. Nagyon fontos a kultúra szerepe az Európai Unió orientációját tekintve, hiszen az EU-nak nem csak azért van befolyása a világban, mert gazdasági, politikai vagy katonai szempontból erősek vagyunk, hanem azért, mert kulturális sokszínűséget is jelentünk, és ez egy nagyon fontos aspektus. Az, hogy az ember a világban befolyást tudjon gyakorolni, azt jelenti, hogy attraktív mások számára. És amennyiben saját kultúránkat nem tudnánk most támogatni és kiemelni, akkor ez a szerepünk csorbulna. Ezért nagyon lényeges az együttműködésben ez a tényező, hiszen itt most a közvetlen szomszédainkról van szó. Hagy térjek akkor rá röviden a jelentésre pár megjegyzésem lenne, amelyek esetleg alapot teremthetnek a módosítók vonatkozásában, amelyeket a jövőben majd, a közeljövőben be fogok nyújtani. Feltűnt, és hát a, az okokat már vázoltam, hogy a bizottság második e, cikkében az Európai Unió célkitűzései között nem szerepel a kultúra olyan kellő súlyjal pedig a kultúra igenis a külpolitikánk része. Ezért furcsa számomra, hogy a kettes cikkben a kultúra nem szerepel, és expressis verbis nem kerül említésre. A kulturális értékeknek a cseréje, az Európai Unió kulturális sokszínűsége mindenképpen prioritás kellene, hogy legyen, és ezért integrálni kell ebben az említett kettes cikkben. szembetűnő, fekvő az, hogy a 18 per 3-as alapján az Erasmus mindenki számára program ugye említésre kerül, és a pénzügyi eszközök e program tekintetében nem a bizottságból kerülnek ide becsatornázva, hanem az külügyi politikánkból. Itt is azt gondolom, hogy fel kellene szólítani az illetékeseket, hogy az UNESCO-val folytatott eszmecserénket folytassuk, főleg, hogyha a kulturális örökségünkről van szó. Köszönöm szépen, következő felszólalónk következik. Köszönöm, elnök úr. Hangsúlyozni szeretnék egy olyan aspektust, amely a regionális politikához kapcsolódik. Az előadásban hallottunk a határokon átnyúló szomszédsági együttműködésre az eszköz kapcsán. Úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eszköz, amelyet nem ismernek eléggé az emberek. Lehetőséget biztosít az együttműködésre a civil társadalom között, illetve a regionális közösségek között. Én fontosnak tartom azt, hogy a kapcsolatok kapcsán olyan tagországok, amelyek profitálnak ezekből az eszközökből, fenntartsák ezeket a programokat. Tehát nagyon fontos a civil társadalommal való együttműködés, illetve ezeknek a kapcsolatoknak a fenntartása. Ez néha nehéz az adott tagországok kormányai és az Európai Unió között. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Ezzel a bizottság képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy szeretne valamit hozzáfűzni. Nincs itt senki a bizottság képviseletében. Az Európai Külügyi Szolgálat képviseletében sincs itt senki. Matula úr, parancsoljon, szeretne valamit végezetül hozzáfűzni? Köszönöm szépen, csak nagyon röviden köszönetet szeretnék mondani kollégáimnak, Mendez de Valle és Sanchez Smith, Schmidt kollégáknak a támogatásukért, nem csak a jelentésem kapcsán, hanem azért is, hogy a kultúrát megemlítették, illetve ennek bevezetését egy olyan területen, amiről mi úgy gondoljuk, hogy a kultúrának jel jelentős szerepe van, az UNESCO egyezményről is szó esett, és remélhetőleg ez a természetes folyamat a jövőben bekövetkezik. Sanchez Smith úgy érzem, hogy a kulturális diplomácia kell, hogy az a fő eszköz legyen az Európai Unió szintjén, amely az európai értékeket támogatjuk, illetve a külügyi kapcsolatok fenntartásában is. Köszönöm szépen, várom a véleményeiket, illetve köszönöm szépen a jelenlegi és jövőbeni együttműködést. Köszönöm szépen, Matura úr. Áprilisban mutatja be a kolléga véleményt, és májusban szavazunk, áttérünk a 8-as napi rendi pontra. Az audiovizuális művek online terjesztése a téma az Európai Unióban, a jelentéstevő Kavada úr. Első véleménycserére került sor januárban, a kolléga most a jelentését fogja bemutatni. A módosítók benyújtásának határideje április 12-e déli 12 óra szavazni, pedig júniusban fogunk parancsoljon Kavadaul. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az audiovizuális eh, és eh, filmművészeti ágazatokban az alkotók művészi kifejezése nem egyszerű dolog, hiszen azért, mert egyrészt művészetről, másrészt pedig iparról is szó van, tehát gazdasági ágazatról. Nagyon fontos eh, lehetőségeket teremteni, terjesztési lehetőségeket annak érdekében, hogy az európai műveket támogassuk, hiszen nagyon fontos, hogy itt az oktatás és a kultúra felé forduljon ez az ágazat eh, a filmművészeti, eh, kulturális és kreatív ágazatok jelentős számú munkahelyet eh, teremtenek az Európai Unióban, a gazdasághoz való hozzájárulások is nagyon fontos. Az európai GDP 2,8%-át teszi ki, ez azt jelenti, hogy ez az arány ugyanakkora, mint az autóiparé. Az a gazdasági modell, amire az audiovizuális alkotások piaca épül, Eh, eladási területekre oszlik, és ezek az eladási területek eh, speciális felhasználású intervallumokból állnak. Ezek megfelelnek a különböző médiumoknak. Ez a rendszer nem kérdőjelezhető meg, hiszen nagyon fontos jó üzleti egyensúlyt kialakítani az ágazatban működő összes partner között. Az egységes piac működik, és új kilátásokat, lehetőségeket előnyöket kínál, mind a fogyasztók, mind pedig az alkotók és a szállítók számára. Az Európai Unió politikájában nagyon fontos célul kitűzni a mindenki számára elérhető legális kínálat létrehozását, az alkotás fejlődését elősegítő környezet létrehozását, amely az alkotást ösztönzi nagyon fontos jogi biztonságot ter, kialakítani az audiovizuális ágazatban, és a nem egyenlő bánásmódot meg kell akadályozni az online és a nem online szolgáltatások eltérő kezeléséből adódó helyzetekben. A filmművészeti, audiovizuális és multimédiás alkotások általában uh, nemzeti közönséget, illetve adott nyelvi térséget eh, céloznak meg. Éppen ezért nincs értelme annak, hogy összeurópai engedélyt eh, tegyünk kötelezővé, amely különböző nyelvre, területre és platformra terjed ki, hiszen ennek hatása nagyon limitált lenne. Nagyon fontos egy eh, globális páneurópai engedély kialakítása, és nagyon fontos, hogy megakadályozzuk ezzel azt, hogy monopóliumot szerezzenek a nagyobb vásárlóerővel rendelkező vállalkozások, hiszen a KKV-k azok, amelyek az audiovizuális és filmművészeti gyártás gerincét alkotják. Rá szeretnék térni egy további pillére, széleskörű konzultációt folytattam és az audiovizuális szolgáltatások számára a következő pontokat jelölném meg. Tehát nagyon fontos a jogi biztonság garantálása a szerzők számára, illetve e, nagyon fontos e, a jogkezelés, fontos kereskedelmi egyensúlyt teremteni az összes érintett között, tehát e, figyelembe kell venni a fejlődést is az online eh, művek esetében. Nemzetközi azonosító rendszert eh, kell létrehozni, egy nemzetközi rendszert, amelyel a, az online eh, audiovizuális és filmművészeti műveket azonosítani lehet. Tehát ez tulajdonképpen egy DNS-t jelentene ezen művek esetében. Nagyon fontos az internet fejlődésére, és tekintettel lenni, hiszen az internet a média pluralitását és a kulturális sokszínűséget is garantálja. Tehát fontos olyan rendelkezéseket elfogadni, amelyek az új médiák esetében a székhelyet jelölik meg kiinduló pontként, tehát a delokalizációt el kell kerülni. Fontos közös szintű európai megállapodások létrehozása, a szerzők képviselői és a platformok között, tehát nagyon fontos, hogy a szerzők arányos bérezésben részesüljenek műveik alapján. Nagyon fontos vitát folytani, folytatni a HIA mértékéről az online szolgáltatások esetében, és az online szolgáltatás e- e- esetében, hiszen itt a rendszerek jelentős mértékben e, különböznek. Szeretnék lehetőséget adni a vitára, és természetesen figyelemmel hallgatom az összes megjegyzéseiket annak érdekében, hogy ez a jelentés kiegészülhessen. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Kavada úr! Elkezdjük a vitát. Boris úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Kavada úrnak a kitűnő jelentéséhez. Egy olyan jelentésről van szó, amely felhívja a figyelmet az összes kihívásra, amelyel az online ágazat rendelkezik. A kulturális és kreatív iparágnak Európában jelentős kihívásokkal eh, szembenéznie. Kulturális tartalmak minden európai polgárt el kell, hogy éljenek. A közös európai belső piacon még mindig nagyon sok akadály van, technológiai vagy jogi jellegű akadály. Teljes mértékben egyetértek Kavada úrral, én készítettem a véleményt a Júriban, és úgy érzem, hogy ezt a témát nagy felelősséggel kell megközelítenünk. Szeretnénk azt, hogyha a szerzőknek joguk lenne tisztességes és arányos díjazásban az online terjesztéseik után, Európában a filmek eh, legtöbb esetben speciális finanszírozásban kell, hogy eh, részesüljenek, hiszen csak ezen finanszírozásnak köszönhetően tudják eh, megvalósítani műveik, műveiket. Tehát a gyártó finanszírozza ezeket a filmeket, és így kockázatot vállal a jövőbeni filmek szempontjából is. Tehát olyan helyzet is előfordulhat, hogyha mondjuk egy adott film siker, akkor szerzője szeretne részesülni jövőbeni bevételekből is, amelyeket ez a film hoz. Például az online terjesztésnek köszönhetően az interneten vagy más módokon, speciális platformokon, videón, Azt gondolom, hogy felelősséggel kell kezelnünk ezt a témát, és a bizottságot meg kell kérnünk arra, hogy speciális rendelkezéseket alakítson ki a szerzők díjazására. Természetesen a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, illetve különböző vámszabályozásokat figyelembe véve. Meg szeretnénk kérni a bizottságot arra, hogy készítsen egy ará, arányos, megfelelő javaslatot a díjazásra nézve. Egyetértek Kavada úrral, ő azt mondta, hogy a páneurópai engedélyek nem feltétlenül lehetnek hatékonyak, hiszen az audiovizuális munka legfőképpen speciális nemzeteket, nyelvi adott térségi közösségeket céloz meg. De azt gondolom, az összeurópai engedély opcionális használatát fenn kell tartani. A jelentésnek köszönhetően felgyorsíthatjuk a bizottság munkáját is, annak érdekében, hogy a kreatív online iparágazat még inkább hozzáférhetővé váljon a fogyasztók számára, és még inkább növekedhessen. Ha megnézzük Európában a statisztikai adatot, akkor ezekből kiderül, hogy körülbelül 12 ezer európai film készül évente, kétszer annyi, mint az Amerikai Egyesült Államokban. De polgáraink ezeket a filmeket csak 25%-ban nézik, legfőképpen amerikai filmeket néznek. Tehát az online rendszer javítása javíthatná ezeknek, ezekhez a filmekhez történő hozzáférést is. Összefoglalóan el szeretném mondani azt, hogy Kavada úr erőfeszítéseit támogatni szeretnénk, és a mi szakbizottságunk készített egy kísérleti projektjavaslatot az online terjesztésekre vonatkozóan, és ezt az Európai Bizottság meg fogja valósítani. Nagy sikerről van szó, két millió euró áll rendelkezésre ehhez a célhoz, és ez kulcsfontosságú, hiszen a Kulturális Szakbizottság ezzel új jogi megoldásokat inspirálhat a jövőben, amelyek az online rendszereket még inkább előtérbe helyezhetik az Európai Unióban. Még egyszer gratulálni szeretnék, és nagyon örülök annak, hogy a Júri véleményét elkészíthettem. Köszönöm. Kammerevert. Kammertévelt asszony következik. Köszönöm szépen Kavada képviselőnek is, azért, hogy elővezette ezt a tervezetet. Én azt gondolom, hogy egyik másik helyen azért egy picit jobban ki lehet hangsúlyozni az itt elhangzottakat, de egyértelművé vált számomra abból, amit elmondott, hogy kicsit nehéz a jelenlegi helyzet, főleg, hogyha állást kell foglalnunk a szerzői jogokkal kapcsolatban, még olyan kontextusban, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy ebben a mostani digitalizált világban akkor merre is haladunk. Úgyhogy itt hát ha talán a válaszokat nem is ismerjük teljesben, de legalább a helyes kérdéseket fel kell tennünk. Bizonyára fel kell tennünk majd azt a kérdést magunknak, hogy mennyiben tudjuk a kollektív jogok menedzsmentjét ebben a jelentésben egyértelműen megemlíteni, mint lehetőség. Mindenképpen állást kell foglalnunk a páneurópai licenszekkel kapcsolatban, illetve az ebből fakadó kötelezettségekkel kapcsolatban. Szerintem ezeket lehetővé kellene tenni, de semmiképpen sem szabad őket előírni, hiszen ez valóban oda vezetnek, hogy nagyon drágáká válnak ezek a jogok, és ez ugye a kis ö, országok vonatkozásában, ahol kis országokról is beszélünk, ahol a közvetítés is eléggé korlátolt, tehát például lett nyelvre lefordítanak egy műsort, akkor ez hát eléggé pici célközönséget tud megszólítani, gondoljanak csak arra, hogy például Spanyolországban mekkora a lett közösség lehet. Tehát érdekelté kell tenni az részvevőket, hogy legyen egy ilyen egylablakos rendszer, ahol az E, könnyen és, és egyszerűen lehet a jogokat tisztázni. Aztán azt se kerülhetjük meg, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy az audio-vizuális média szolgáltatások szolgálatát még egyszer körüljárjuk a lineáris és nem lineáris program sugárzásra gondolok itt, hiszen most egy olyan világban élünk, ahol a televíziózás és a nem lineáris közvetítés így összekapcsolódik, összemosódik, a nézők már nem is ismerik fel, hogy most lineáris vagy nem lineáris módon néz egy műsort, mondjuk a tévén, illetve hát respektíve az interneten keresztül. Tehát nagyon különbözőek a szabályozások, és a kérdés az, hogy ezek megállják-e majd a helyüket a jövőben. A hetes ponttal nagy problémám van. Lehet, hogy itt egy fordítási problémával találkozunk, de németül a következőről van szó. Olyan forrásokat helyezünk kilátásba, hogy a nem autorizált képzésekre kivetett díjakat, a nem engedélyezett szolgáltatásokat nyújtó fizetős platformokhoz való hozzáférés megakadályozásának az eszközéről gondolkodjunk el. Hát lehet, hogy a német verzióban itt nem szerencsés a fordítás, de ebben a parlamentben azt gondolom, egyetértünk a hálózat semlegesség tekintetében, és hogy ez a hálózat semlegesség mindenképpen fenn kell, hogy maradjon. Még akkor is, hogy a jogbiztonság kontextusában vizsgáljuk mindezt. Tehát a semlegesség ott van az egyik oldalon, mint kérdés, a másik oldalon pedig az, hogy milyen rendszereket akarunk Európában felállítani annak érdekében, hogy a szerzői jogok sértését, szerzői jogok megsértését utána fel tudjuk deríteni és meg tudjuk büntes, büntetni. Nyilván az információs meghatározás, önmeghatározásnak a joga az egyik alapjog. Erre érzékenyek vagyunk, és azt gondolom, hogy itt csinyán is kell bánnunk a lehetőségeinkkel. Még egy dolog, több lehetőséget terinteni a legális letöltésekre megfelelő áron díjazás mellett, egyszerűsíteni a legális letöltést az internetről, vagy az legális filmnézést, zenehallgatás és így tovább. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy aki mondjuk egy mozifilmet egy amerikai mozifilmet letölt, az nem azért teszi ezt, mert ártani akar az amerikai művészeknek, hanem azért, mert nem jut hozzá a filmhez elég hamar a moziban. Hiszen tudjuk, hogy hosszúak a határidők, míg a filmek egyáltalán online hozzáférhetővé válnak, és akkor azért, mert valaki mondjuk rajongója egy filmnek vagy egy művésznek, akkor lehet, hogy illegális eszközökkel mégiscsak letölt ilyen filmet, vagy akár zenét. Aki rajongó, az mindenképpen hozzá akar majd férni a zeneműhöz, és nem azért, mert ártani kíván a művésznek, hanem azért, mert így ö, jobban jár, hiszen ö, költséghatékonyan, legális módon nem tudja ugyanezt megtenni. Úgyhogy itt talán elébe is lehetne menni a dolgoknak, és ezeket az eseteket meg lehet előzni azzal, hogy legális módon is hozzáférhetővé tesszük ezeket az alkotásokat. Gondoljanak itt csak a csengő hangokra, a mobiltelefonokon, ez is azt mutatja, hogy a fiatalok hajlandóak megfizetni ezeknek a csengőhangoknak az árát legális módon, ha egyszerű a hozzáférés, és hát megfizethető a szolgáltatás, úgyhogy szerintem ez egy jó eszköz lenne arra, hogy az illegális letöltéseket bizonyos mértékben legalábbis megelőzzük. A tekintetben én azt gondolom tehát, hogy egyik másik ponton egy kicsit jobban ki kell hangsúlyozni a véleményünket a szerzői jogokkal kapcsolatban, és egyértelműen el kell mondanunk, hogy melyik irányba kezdene gondolkodni a bizottság. Hiszen várjuk már időklen idők óta a szerzői jogok jövőjét, illetően a digitális világban a bizottság véleményét, és hát nyilván különböző csapás irányok vannak, amelyek lehetőségként felmerülnek, de mi is megadhatnánk a megfelelő irányt, hogy merre kellene elindulni, aztán a technológiáknak a konvergenciája fontos lenne, aztán az audiovizuális média szolgáltatók kérdését is ki kellene emelni, aztán a közszolgálati műsorszórás, hogyha ezeket korlátozzuk, és csak hét napig szórhatják a műsorokat az interneten, majd pedig le kell, hogy vegyék, hát ez a mai világ elvárásainak abszolút nem felel meg. Főleg, hogyha ugye közpénzeken finanszírozzuk őket. Miközben utána ugye a hétnapos határidő leteltével újra kell majd díjakat fizetni azért, hogy ezekhez hozzáférjenek, de ugye adófizető polgárokról beszélünk, illetve adózott forrásokból kerültek fel ezek a műsorok. Úgyhogy ilyen irányba kell a bizottságnak mindenképpen tovább gondolkodnia, és az audiovizuális médiaszolgáltatókra vonatkozó, illetve a jogokra vonatkozó irányelvet valószínűleg át is kell majd dolgozni. Ezek irányába mutató ö, ajánlásokat várunk a bizottságtól. Köszönöm szépen, mondja a Sáka asszony közben. Köszönöm mindazoknak, akik szóltak. Egyértelműen egyetértek azzal, hogy egy lakos rendszerre van szükség Európában, hiszen a szerzői jogok menedzsmentje tulajdonképpen fájdalmas a, a gazdaságnak, a fogyasztóknak, a polgároknak és a versenyképességünknek is a világban. Tudom, hogy nem ez a téma, amiről most itt beszélünk, bár az audiovizuális termékeknek a terjesztésével igenis összefügg. Úgyhogy szerintem mindenképpen kell egy lépést tennünk ebbe az irányba, hiszen frissíteni kell a jogszabályainkat, mert különben nem tartunk lépést az elvárásokkal. Pár konkrét megjegyzésem lenne a tervezettel kapcsolatban. A bekezdés hatalmas kihívások, és ez a többi megjegyzésemmel majd összhangban lesz. Nyilván a kihívások nagyon nagyok, amikor új technológiákat látunk magunk körül, de amikor azt kérdezzük, hogy a politikusoknak, a, a jogi aktus alkotóknak milyen feladataik vannak, hát ott is vannak nagy kihívások, és innovatívnak is kell lenni. L bekezdés alkotókat védő és díjazó szerzői jog nélkül nem valósulhat meg a fenntartató alkotás és a kulturális sokszínűség. Hát ez is egy olyan vita, ami már régóta zajlik, főleg abban a kontextusban, hogy várjuk a reformot, amit többen említettek itt. Nagyon lényeges az, hogy ne ragadjunk le a státuszkónál, amit a jelen jogszabályok adnak, hanem ismerjük föl azt, hogy azzal, hogy eljött a digitális korszak a mostani eh, világban, mindaz, ami korábban szabályozva volt a terjesztéssel kapcsolatban, nem biztos, hogy szükségszerű ma. És akkor ez az a piacot, sem a fogyasztókat, eh, sem pedig a az alkotókat nem fogja sérteni. Ó, bekezdés. Mivel a jogkezelő társaságok hatékonyságát olyan intézkedéseket szükséges javítani, amelyeket társaságok átláthatóságának teljes irányításának a javítását célozzák, nos, a versenyképesség a menedzsmenten belül mindenképpen felkarolandó, ahelyett, hogy csak azt nézzük, hogy hogy működött a régi rendszer, és ahogyan mondtam is, tényleg szükség van a reformra. Q bekezdés, a médiában történő felhasználás időrendje az audio-vizuális ágazat általános egyensúlyának felel meg, és ezzel biztosítható a filmipar hatékony előfinanszírozási rendszere. Nos, az audio-vizuális és film ágazatban ezeket a különböző lehetőségeket nem hinném, hogy fenn kell tartani, hiszen eddig is monopóliumok tartották ezeket a kezükben. Tehát közvetítőkre volt szükség, hogy eljussanak a fogyasztóhoz, de ezek az idők megint csak elmúltak, mert ez a fajta terjesztési modell már nem aktuális. Üzleti modellekről beszélünk itt, és itt nem politikai vagy jogi döntésre van szükség. Aztán hármas pont a felhasználási intervallumok. Nyilván a blokkolás és az online felhasználással kapcsolatban nagyobb rugalmasságra van szükség. Politikai döntésről van ugyan szó, de itt sokkal inkább üzleti kérdésről van szó, úgyhogy nem szabad összekeverni a politika és az üzlet, tehát összemosni, hogyha az ágazatot fejleszteni kívánjuk. Még egy kérdésem van, és ez is a korábbi dolgokkal kapcsolatos, a 11-es pont. Az, hogy a jogtulajdonosok megfelelő díjazást kapjanak, erre szükség van a gyártók, a szerzők és az előadó művészek közötti szakmaközi megállapodásokra. Hát itt különböző aspektusok jöhetnek szóba, különböző opciók vannak, de ezeket korlátozottan kell azért tekinteni. Pontosan meg kell vizsgálni, hogy a politika és a jogi megállapodások mit tudnak lefedni, mi az, amiről a piac kellene, hogy döntsön, és azért maradjunk olyan ambiciózusok, amennyire csak lehet. Annak érdekében, hogy a kulturális tartalmakat tegyük hozzáférhetővé, nem csak az európai, hanem a globális felhasználók számára is. Tehát a hozzáférés nagyon fontos, jobb árakon, alacsonyabb árakon, és biztosítsuk azt is, hogy az emberek ismerjék meg, hogy mit tudunk felkínálni, és hogy valóban versenyképesek tudunk maradni a világon. Szerintem itt nagyon fontos tennivalónk van még, annak érdekében, hogy ezeket a pontokat ki, jobban kiemeljük, és ezekre reflektáljunk a dokumentumban. Köszönöm. Vicepresidente Biszki. Köszönöm szépen, Biszki elnök helyettesnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Uniós országok az régi analóg média világában 28%-os részesedéssel rendelkeztek, az új digitális világban való részesedésüknek körülbelül 2%. Mindannyian tudjuk, hogy ez, ezt rövid időn belül meg kell változtatnunk. Hogyha megnézzük az audiovizuális piacot, akkor azt látjuk, hogy a kreatív filmek, a kis ö, filmprodukciók és a, ezeknek a tartalma a médiai szolgált, szolgáltatóktól függ. Képviselni kell ezeknek a szerzőknek a jogait, és a vállalkozások jog, jogi helyzetét meg kell változtatni. Az online terjesztést gyakorlatilag, online terjesztésből gyakorlatilag a szerzők alig részes, részesednek, alig keresnek valamit ezen és ezért meg kell teremteni a megfelelő online terjesztési platformokat, hiszen különben nehéz lesz a jövőben a szerzők dolga. Különösen a kis és középvállalkozók függőségi helyzetét kell megváltoztatni, és ezzel kapcsolatban kell jó javaslatokat kialakítani. És azt, is figyel, azt is figyelembe kell venni, hogy a fogyasztók érdekében is úgy kell alakítani mindezt, hogy egy valódi kulturális forradalom, fejlődés tudjon elindulni. A digitális fejlődéshez alkalmazkodnunk kell, és ezt a a terjesztési hálózat megváltoztatásával és terjesztési módozatok megváltoztatásával kell elérni, és ezért nagyon köszönjük Kavada képviselő javaslatait, nagyon hasznos anyagot adott nekünk arra, annak érdekében, hogy tovább vitatkozzunk erről az ügyről. Első megjegyzésem a szerzői jogokkal kapcsolatban. Hát remélem, hogy jól értettem, hiszen az fejlődés tekintve a digitális időszaknak az elvárásaihoz hozzá kell igazítani a szerzői jogokra, hiszen nem lehet az analóg világból egyszerűen átemelni bizonyos dolgokat a digitális korszakra. Úgyhogy van egy barátom, aki azt szokta mondani, amikor ugye az autó felváltotta a lovakat, akkor ugye új közlekedési szabályokat kellett bevezetni, és hát nem vetettük alá úgymond a lovas szállításra vonatkozó szabályoknak az autós közlekedés szabályait. A felülvizsgálattal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy a levél titok ténye sérülhet, amennyiben itt a felügyeletet bevezetjük az online tartalmakra, és azért ez, ennek lesznek jogi kihatásai. Fontos platformok bevezetése a nem engedélyezett tartalmakra, hát akkor ez az access blocking, a hozzáférés blokkolása nélkül nem fog működni. Németországban pedig ezt a többség el fogja utasítani, sőt már most elutasítja. Már csak azért is, mert nagyon könnyen kikerülhetők ezek a blokkolások. A négyes megjegyzés. Az, hogy hogyan lehet költség hatékonyan adatokat, tartalmakat hozzáférhetővé tenni, illetve letölteni anélkül, hogy a fogyasztók vonatkozásában profilokat alkothassanak nagyon lényeges tekintetben az, hogy olyan fiatalokat neveljük arra, hogy hogyan tudnak helyesen bánni tartalmakkal, kulturális értékekkel, és nekünk is alakítani kell tehát ezt a közösséget, és ezt ebben az internetes világban, ebben a mai korszakban azt hiszem, hogy megtehetjük, és ez, ez helyes, és ez jó így. Köszönöm szépen, Meklárkin asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A kulturális kreatív iparágak nagyon nagyban hozzájárulnak az európai gazdasághoz, ezért nagyon fontos, hogy a kreatív iparágakon belül is megőrizzük a sok színűséget. Az internet erre kiváló platform, platformként szolgál, hogy a filmek és a különböző tartalmak terjesztése a fogyasztókhoz megvalósuljon. Nagyon jó hozzáférési lehetőséget nyit, biztosít, de nagyon sok kihívás is létezik ezen a területen, és ezért is nagyon üdvözlöm Kavada kolléga jelentését, amely a kihívások megközelítésének nagyon jó megoldásait tartalmazza. Például a mikrokifizetés rendszer, amely például SMS-en keresztüli fizetést javasol, vagy például a legális biztonság megerősítése a streaminggel kapcsolatban, valamint az all block hozzáférés kezelése. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kalózkodás kezelése ezzel kapcsolatban, amely a kreatív tartalmak szempontjából a legfontosabb kérdés, és hogy a jelentéstevő fontosnak tartja, hogy jogi követelményeket alakítsunk ki ezzel kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban nem lenne jó a pán-európai engedélyeztetés kialakítása, hiszen az a KKV-ket kiszorítaná a piacról. A szerzők joga és az ő műveiknek a terjesztése, ennek megköz, meg, e-, ezzel kapcsolatban fontos, hogy a szerzők minél nagyobb bevételre tudjanak szert tenni, és úgy kell alakítanunk a, a szabályozó környezetet, hogy ez a célnak megfelelőképpen alakuljon. Mégül pedig az a művek, meg, művek védelme. Fontos, hogy a, például a Brit Filmintézet és más örökséggel kapcsolatos tartalmakat, kulturális örökséggel kapcsolatos tartalmakat bocsátó, rendelkezésre bocsátó tevékenységek és szabályozásra kerüljenek. Köszönöm szépen Kavala kolléga jelentését. Elnök, köszönöm szépen. Fájn úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani Jean-Marie Kavadának. Nagyon nagy ez a téma, ezt jól, világosan struktúrálta, és azt gondolom, hogy megérett a vitára ez a téma, hiszen nagyon sok téma függ ezzel össze. A bizottság nagyon sok területen jelenleg új kezdeményezéseken dolgozik, és ezeknek óriási jelentősége van egymásra nézve is, és fontos, hogy mindezek összhangban álljanak. Az elárvult művekről beszéltünk nem, rége, nem régiben, a copyrightról is beszélünk, a PSI rendszerekről is, ezek mind-mind olyan témák, amelyek szoros összefüggésben állnak egymással, és egymás nélkül ezeket nem lehet megvitatni, azért, mert eh, ezek egymásba folynak. Az árva művek eh, kapcsolódnak, illetve igazodnak a copyrightról szóló szabályozáshoz, tehát csak teljes eh, csomagként és az egyes részeket kivéve tudjuk megvitatni ezt a témát, éppen ezért nagyon fontos Kavada a kolléga témája, bizonyos pontokban megpróbálja ezt a tematikát tovább dolgozni, és ezek a témák nagyon szorosan összefüggenek. Erre hívja fel a figyelmet a jelentés is. A kompatibilitás, illetve az értékesítési társaságok alapvető aspektust jelentenek az egyszerű jog megszerzés kapcsán, hiszen hogyha több jogá, jogi szolgáltatást szeretnék az audiovizuális szolgáltatásoknál, akkor egyszerűvé kell tennem azt, hogy ezek a jogok legális módon hozzáférhetőek legyenek, illetve az illegális terjesztési módozatokat nem vonzóvá kell tenni. A hetes pont, amely a nem engedélyezett szolgáltatásokat nyújtó fizetős platformokhoz való hozzáférés megakadályozásáról beszél, akkor én ezt megfordítanám, és nem a hozzáférésről beszélnék, hanem arról, hogy ezeket a szolgáltatásokat alapvetően el kell tüntetni a hálóról, ezeket a platformokat. Az online módon történő visszaérés a gyermekekkel témájában, erről már beszéltünk, tehát ezt nem zárolni kell, hanem a nem engedélyezett szolgáltatásokat nyújtó fizetős platformokat törölni kell a hálóról de először nemzeti, majd európai és nemzetközi szinten megáll, kell megállapodni arról, hogy itt illegális szolgáltatóról van szó. Tehát például, hogyha a Kinoteo, mint céges platform megjelenik, és itt világszinten sértik a szerzői jogokat, ez a platform tehát illegális, a hálóról meg kell eh, szüntetni, a háló meg kell szüntetni és nem a fiatalokat, egyetemistákat, iskolásokat kell büntetni, akik filmeket töl, töltenek le az internetről, hanem ezeket nem engedélyezett szolgáltatásokat kell megszüntetni, az illegális módon történő film értékesítést is. A kérdés az, hogy milyen hangsúlyjal teszem ezt, például úgy, hogy megakadályozom a platformokhoz való hozzáférés, vagy egyáltalán a platformok létét szüntetem meg. Tehát ez itt egy nagyon fontos pont. Ami a koordinációt illeti, és ezt már korábban elmondtam, különösen a kereskedelmi értékesítés megkönnyítése több legális kínálatra van szükségünk, amely könnyen hozzáférhetőek, könnyű fizetési módozatokat kell biztosítani annak érdekében, hogy biztosított legyen az, hogy a kreatív eh, alkotók eh, ebből anyagileg is részesüljenek, hogyha eh, copy-paste-tel mindent költségmentesen rendelkezésre bocsátok, és ezt valóban néhányan szeretnék is, akkor ezzel hosszú távon a régi kiskirályságokhoz térünk vissza, amikor csak a közrendszereken új sponzorokon keresztül lehet kreatív tartalmakat finanszírozni, de én nem ezt szeretném, hanem fenntartható rendszert, ahol a kreatívok, a művészek, azok, akik a művészeti tartalmakat létrehozzák, meg tudjanak élni abból, amit végeznek. Tehát ehhez egy erős, de online konform copyrightra van szükségünk, tehát a jelenlegi rendszerből ez egy az egyben nem vehető át, hiszen a jelenlegi nyelvi formában, ezek online módon nem tarthatóak fenn. Egy értelmes rendszerre van szükségünk, ahol visszafolyik a pénz a tartalmak alkotóihoz, a művészekhez, az alkotókhoz, a zenészekhez, színészekhez online módon. Sajnos közvetítők nélkül ez nem mindig valósítható meg, hiszen az egyes személyek számára ez túlságosan nagy terhet jelent, ami a jogok megszerzését, értékesítését illeti, tehát itt központi szervekre van szükség ebben a témában. Én szeretnék a copyright témájában egy egyablakos európai megoldást, ahol nem arról van szó, hogy minden egyes egyet, egy, egyes jogot központilag kezelik, hanem egy központi helytől megkérdezhetem azt, hogy hol szerezhetem meg ezeket a jogokat, és a legális kínálathoz hozzáférhetek. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló a listámon, Belet úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a kitűnő jelentéshez, kavad a kollégának. Nagyon sok minden elhangzott már, és nagyon sok mindennel egyet tudok érteni, de szeretnék néhány megjegyzést tenni, három megjegyzést az egyablakos megoldással kapcsolatban a hiával kapcsolatban, illetve a könnyű hozzáféréshez kapcsolatban a jogi tartalmakhoz, hiszen itt kulcsfontosságú kérdésekről van szó. A fő kihívás a könnyű hozzáférés a fogyasztók számára, azért, hogy legális, magas szintű tartalmakhoz férjenek hozzá. Ez egyeteműnek tűnhet, de nem az, hogyha valaki az interneten online szeretne filmet nézni, akkor szinte sokkal könnyebb illegális letöltéssel, illegális weboldalon letölteni a filmet, mint sem egy legális hozzáférést biztosítani. Tehát nagyon fontos a legális hozzáférés előmozdítása. Szeretnék utalni az Egyesült Királyságbeli példára, ahol az elmúlt évben jelentős mértékben növekedett az illegális illetve az illegális letöltések száma csökkent, hiszen a legális kínálat mértéke növekedett. És a fogyasztók a legális online platformokat, mint a Netflixet, a Laformot intenzíve mértékben használták. Tehát ezek azok a platformok, legális platformok, amelyek magas szintű tartalom kidolgozását meg tudják oldani. Meg vagyok győződve arról, hogy a legális platformok nem csak nemzeti rezidensek számára kell, hogy hozzáférhetőek legyenek, természetesen különböző kulturális és regionális preferenciákról, kultúrákról, hagyományokról beszélünk, de fontos, hogy prioritásunk maradjon, a ténylegesen működő, egységes eh, online európai belső piac. Meg vagyok győződve arról, hogy a kreatív megoldásoknak tere van, de ha ezek nem jelennek meg, akkor ez nem megoldható. Tehát egy Európai Unió szinten harmonizált eh, copyrightról kell, hogy beszélünk, beszéljünk. Korábban már beszéltünk a copyrightról, ennek tisztázásáról, az egyablakos megoldásról, sok kolléga kitért erre, illetve ami a jogok tisztázását illeti, csökkent ezeknek a kérelmeknek a száma. Tehát nem kell újból feltalálnunk ezt a folyamatot. A jól működő rendszerek például a közös engedélyek kiadása, amelyek léteznek például a skandináv országokban. Jó példák lehetnek, és sok kolléga egyetért minden bizonyal azzal, hogy ezt az ügyet tovább kell, hogy vigyük. Végül, de nem utolsó sorban, Kavada kolléga a 14-es pont alatt megemlíti a híja csökkentését, annak érdekében, hogy a jelenlegi diszkriminációt az online és nem online szolgáltatások között megszüntessük, ezt én is szintén fontosnak tartom. Köszönöm. Grazie. Ora... Köszönöm. Megnézzük, hogy a bizottság képviseletében van-e itt valaki. A belső piaci főigazgatóság képviseletében ha nincsen senki itt, akkor Joy úr a főigazgatóság képviseletében úgy tűnik, hogy sztájkol a bizottság ma. Zsui úr, mégiscsak van itt valaki a bizottság képviseletében. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kulturális Oktatási Főigazgatóság népviseletében azt szeretném mondani a jelentésről, hogy egyensúly valósult meg benne, tekintettel van, illetve figyelembe veszi a különböző aspektusokat, amelyek az audiovizuális tartalmak online terjesztésére vonatkozik, például a kalózkodás problémájára, a szerzői jogokra, illetve a kulturális eh, sokszínűség megőrzésére. Azt gondolom, hogy nagyon fontos eh, nem csak eh, a, a filmművészeti örökségre hivatkozni, hanem a jelenlegi kínálatot is előtérbe helyezni. Fontos, hogy a polgárok ehhez hozzáférjenek, a legális kínálatokhoz. Ezt a területet fejlesztenünk kell, és az elmúlt években, illetve a legutóbbi években a legális kínálat mértéke jelentős mértékben növekedett, de e, nagy a versengés ezen a területen. A médiaprogram keretében ezt láthattuk, hogy az európai platformok számára nehéz az előtérbe helyezkedés, de nehéz ezen a platformok számára világszinten megjelenni, mint a Netflix-el, az iTunes-al és más platformokkal, nehéz felvenniük a versenyt. Fontos, hogy olyan szabályozási keret valósulja meg, amely egyszerűsíti a helyzetet, de nagyon fontosak az állami támogatások is, amelyek az európai platformok helyzetét is segítik. Számunkra ezek az európai tartalmak nagyon fontosak. Fontos felhívni a figyelmet a hatékony alkalmazásra és az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó irányel megvalósítására gondolok. Kollégám foglalkozik ezzel az irányelvel. Nagyon fontos ragaszkodni ahhoz a tényhez, hogy a tagországoknak hatékony intézkedéseket kell megvalósítaniuk annak érdekében, hogy eh, azok a platformok, ahol videófilmeket lehet rendelni, az európai szolgáltatókat arra bírja, illetve kényszerítse, hogy európai tartalmakat jelenítsenek meg. Nem sokára megjelenik majd egy dokumentum, és volt már egy workshop is a tanulmányról, amely hamarosan megjelenik. Az Attentional nevű konzorcium készítette ezt, tehát nagyon fontos, hogy a tagországok hatékony intézkedéseket eh, valósítsanak meg, és az európai eh, filmeket támogassák. Az Európai Parlament előkészítő akciót szavazott meg az európai művek eh, közzétételéről, cirkulálásáról, és ennek célja az, hogy tesztelje az új film megjelenési formákat. Ezek egy időben több területen is megjelenhetnek. Jelenleg ez úgy működik, hogy a médiai kronológia szerint megjelenik egy film egy adott területen, és más területeken később. Ezt az előkészítő akciót megszavazta a parlament, annak érdekében, hogy különböző platformokon, különböző területeken egyidejűleg jelenjenek, jelenhessenek meg ezek a filmek. Két millió euró áll rendelkezésre. Áprilisban fogadjuk el majd a javaslatot a megvalósításra, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Úgy érezzük, hogy ez egy kitűnő jelentés. Köszönöm. Lehet, hogy kollégám még kiegészítene. Mika, richiesta eh, per essere... Igen, tessék, uram. Csak azt szeretném még először megkérdezni kicsit konkrétabban, hogy ez a bizottság álláspontját eh, képviseli? Tehát az ön által mondottak a bizottság álláspontjáról szólnak? Um... Je pense que, c'est une position. Euh, Azt gondolom, hogy ez egy kiegyenlített álláspont. A főigazgatóságon belül eltérhetnek a vélemények, de és az információs főigazgatóságbeli kollégákhoz fordulok, és kérdezem őket, hogy vannak-e további aspektusok, amelyek kiemelésre méltóak. Nehéz helyzetben vagyunk, mivel a piaccal foglalkozó főigazgatóság volt itt az illetékes, úgyhogy közülünk igazából egyik se az. Va, eh, va bene, stato un po'... Eh, eh, Jó rendben van. Nem vagyok benne biztos, hogy igazából értem, hogy miről van szó, de köszönöm szépen minden esetre a eh, hozzászólásukat. Érdekes volt csak hát szerettük volna tudni, hogy a bizottságnak ebben az ügyben pontosan mi az álláspontja, mert Kavada kollégának ez hasznos lett volna. Most át is adom Kavada kollégának a szót. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor arra bátorítanak engem, hogy folytassam ezt a munkát, Ez um, zene szempontjából egy példához hasonlítható, de azt gondolom, hogy egy olyan témáról van szó, amelynek kapcsán tovább léphetünk, és minden bizonyal sok segítséget is kaptam, hölgyem és uraim. Köszönetet szeretnék mondani az összes kollégának, aki megjegyzést fogalmazott meg. Nagyon sok eh, vitapontot vetettek fel, számos információt osztottak meg velem. Tehát eh, nagyon um, eredeti pozíciót kell kialakítanunk. Fontos, hogy eh, hatékonyak legyünk, és ne olyan szövegeket dolgozunk ki, amelyeket később szemétbe dobnak, hanem ezeket megvalósítsák. Éppen ezért fontos, hogy a valóságtól ne távolodjunk el. A második pont nem szabad a különböző szereplőket eh, egymással helyettesíteni, tehát itt nem egy irányelvről, határozatról van szó, amely rendszereket, tartalmakat hoz létre, hanem nagyon fontos, hogy a szó nemes értelmében politikai megfontolásoknak is eh, teret adjunk, teret adjunk annak érdekében, hogy az alkotást támogassuk, de természetesen a fogyasztó érdekeit és figyelembe vegyük. Egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az új médiákhoz való hozzáférés szabadsága a különböző internetes fórumokon. Ez érinti a műsorszórást is, de ez nem az alkotáshoz magához kapcsolódik. gazdaság nincs, akkor nincsenek élő kultúrák. Létezik az amerikai modell, amely az operatív rendszerekkel dolgozik, a tartalmak alkotásával. De ahogy a Banfi Fesztivál mutatta, vagy a Sundance és egyéb filmfesztiválok mutatják, az amerikai alkotók sokkal nyitottabbak, sokkal előrehaladottabbak, az európai rendszerhez képest, amely különböző költségeket, díjakat tesz lehetővé, költség szempontjából is. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unióban jelentős kulturális sokszínűség valósul meg, és fontos, hogy ehhez megfelelő keretet dolgozunk ki, azért, hogy ez a kulturális és több, több sokszínűség fennmaradhasson a KKV-k segítségével, és nem szabad uh, a gazdasági szervezést összekeverni a hozzáféréshez. Ez nem más, mint a műsor szórás. Hogyha megszüntetnénk a, a művészeti költségvetéseket, akkor monopóliumok alakulhatnának ki, hasonlóan Európához, de a kulturális sokszínűség, amelyért felelősek vagyunk, fontos, hogy fennmaradjon és megfelelő oxigénellátásban részesüljön. Kamervert asszony tett egy megjegyzést, amelyet én avangárdnak, én nagyon érdekesnek tartok. Egy napon a mi európai rendszerünk a médiát is fontos, hogy szabályozza. Ha ez megvalósul, akkor ugyanazok, ugyanazok az audiovizuális termékek, ugyanazok a művek különböző szórási rendszerekben jelenhetnek meg. Tehát azt gondolom, hogy egyszerűsítésre is szükség van a dokumentumban. Végül az utolsó megjegyzésem. Nem szeretnék kitérni a felvetett kérdések, megjegyzések részleteire, de személy szerint óvakodnék a túlságos egyszerűsítéstől. Az én országomban és Európában egy nagy filmgyártó céget vezettem, tehát tudom, hogy hogy mennek itt a dolgok. A szerző áll a gyártás középpontjában természetesen, de ő nem tud egyszerre írni és a pénze után szaladni, illetve összegyűjteni azokat a színészeket, akik majd interpretálják műveit. Tehát a szerző maga egy területért felelős. Éppen ezért jöttek létre az úgynevezett intervallumok. Miért? Nem a felhasználás, a hozzáférés korlátozásáért, hanem a új gazdasági pólusok létrehozásáért, amelyek nem léteztek korábban. Hogyha egyszerre teszünk egy adott terméket, filmet kereskedelemben, a te- és ez megjelenik egyszer online és televízió, online módon és a televízióban is, akkor a, hol van a finan- finanszírozás? Nem szabad tönkretenni azt, ami már működik, de másrészt nem szabad az új megoldásokat sem megakadályozni. És ebben a teremben az audiovizuális alkotást próbáljuk megvédeni, és szerencsére ez a be- megjegyzésem, illetve benyomásom már évek óta. De fontos, mint korábban említettem, az elővigyázatosság elve is. Ebben a jelentésben felhívtam a figyelmet más aspektusokra is. Például arra, hogy a kulturális aspektusokat nem szabad másodlagos függeléként kerülni. Fontos, hogy a szubszidiaritás elve is megvalósuljon, és fontos, hogy az európai rendszerek erősebbé váljanak. Jelenleg ezek nem elég erősek. A közvélemény eltávolodóban van az európai építkezésről, től, és úgy érzem, hogy az audiovizuális tartalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezt korrigáljuk. És ezzel szerettem volna megosztani azt a gondolatot önökkel, amelyet néhányan már megfogalmaztak. Az európai kohéziós sürgető volta, azt is kell, hogy jelentse, hogy mindazt meg kell valósítanunk, amely a kulturális, az európai kulturális tevékenységet növekedését segíthetik. Nagyon gyakran um, erőteljes uh, reakciókat hallhatunk ebben a témában. Azt gondolom, hogy a kultúr, kulturális fejlődés uh, a szubszidiaritás elvébe tartozik, és köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, onorevole Cavada. Io... Köszönjük szépen, Cavada úr. Hogy emlékeztessek még egyszer arra, hogy ez a jelentés tervezet módosítókkal fog kiegészülni, és április 13-án déli 12 órakor kell majd ezeket benyújtani. Utolsó napi rendi pontunkra térünk rá, az EU alapjogi kartája, a média szabadságának irányadó szabályozása az Európai Unióban. A kollégák bizonyára emlékeznek a hosszú előtörténetre, hiszen a Libes, a bizottság több hónappal ezelőtt a médiumok szabadságára vonatkozóan előterjesztett egy saját elképzelést, ezt azonban vitatták, illetve elbuktatták, mert az illetékes az alaptémában a szolgáltatások szabadságával kapcsolatosan, főleg, hogyha a médiumokról van szó, ugye a kulturális szakbizottság volt. Az elnökök értekezlete mégis úgy döntött, hogy a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban a LIBE kapjon lehetőséget, most pedig Weber asszony fog nekünk beszámolni ezzel kapcsolatban, illetve hát ő a, a felelős a Libe részéről a témával kapcsolatban, most azonban ki úr lesz a vélemény előadója. Április 12-éig kell majd déli 12 óráig benyújtani a módosítókat, május elején pedig majd szavazunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs túl sok időnk, úgyhogy röviden fogom bemutatni a témát. A dokumentumom négy bekezdésből áll, úgyhogy röviden említeném mindegyiket. Szeretném, hogyha figyelemmel lennének arra, hogy az elsőben a szabad és független média szerepének hangsúlyozásáról van szó, hiszen ez nagyon fontos. Úgyhogy szeretnénk hangsúlyozni, hogy a médiának szabadnak és függetlennek kell lennie. Ez, ez, erről szól az első pont. Másodszorban az a legfontosabb, hogy húzzuk alá a közszolgálati média szerepét, és mondjuk a, a kereskedelmi média szerepének is van némi szerepe a kultúra és az oktatás területén, de úgy gondolom, hogy a közszolgálati médiának kell legfontosabb szerepet játszani ezen belül, és ezt is nagyon erősen hangsúlyoznunk kell, hiszen a közszolgálati média az, amelynek támogatnia kell, sőt, akár úgy is fogalmazhatunk, hogy a kereskedelmi médiákkal kapcsolatban együttműködésben az alapját kell szolgáltatnia az oktatási tevékenységnek. Harmadik és negyedik pont kapcsolódik ahhoz is, amit most Kavada úr jelentésével kapcsolatban is tárgyaltunk, tehát aláhúzza az információ és az információ média szabadságának fontosságát, valamint az online elérhető információk jelentőségét. Ezt eh, így lehet összefoglalni azt, amit a véleményemben megírtam. Köszönöm szépen, és eh, várom a megjegyzéseket és a javaslatokat. Elnök. Köszönöm szépen, Mendes Devál a kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy mennyire fontos és mennyire érzékeny témáról van itt szó. a társadalmak akkor szabadok, hogyha a médiák egészségesek, és lehetővé teszik azt, hogy a különböző álláspontok mindegyike kifejezésre juthasson. Az Európai Parlament nagyon sok állásfoglalást fogadott már el ebben a témában, és úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben is fontos szerepet kell, hogy ezt kapjon. Egyetértek Megálszki úr, úrral általában véve abban, hogy az Európai Uniós média egészsége minden demokratának érdekében áll itt ebben a házban. Esetleg a vélemény egy kicsit ambiciózusabb is lehetne az Európai Unió által játszható szerepet illetően, mégpedig abban a tekintetben, hogy a saját országunkban hogy tudjuk támogatni a média pluralitását és a média szabadságát. Ezzel kapcsolatban a bizottság szerepének megvitatása is fontos, különösen, hogyha a, hogyha a jelölt országok helyzetét tekintjük, Szóval gondoskodnunk kell arról, hogy ebbe, ebből a szempontból is igen magas szintet ütnek meg a csatlakozás során. Tehát felszólíthatnánk a bizottságot arra, hogy az Európai Unión kívüleső olyan országokban is kellene támogatni a média szabadságát, ahol egyébként az ott működő rezsimek ezt nem feltétlenül engedik meg. A jelentésben szerepel, de talán még egy kicsit később is kellene, hogy szerepeljen ez, mégpedig az Európai Unión kívüli országok helyzetére is ki kell térnünk. Elnök, köszönöm szépen, Kenevált asszony. Köszönöm szépen, hát csatlakozhatom azonnal is a kollégámnál. Én is úgy gondolom, hogy az első pont, amit itt a tervezetben olvashatunk, persze helyes, tartalmát tekintve, de nem ide tartozik, hiszen itt arról van szó, hogy arról kellene elgondolkodnunk, hogy az EU standardeket a vélemény és média szabadság tekintetében hogyan tudjuk biztosítani. Tehát szerintem nem helyes helyen szerepel ennek a kidomborítása, mind a közben igaz természetesen a megállapítás tartalma. Általában azért elég udvariasak vagyunk itt a szakbizottságon belül. Még sem kerülhetem meg azt, hogy kifejezzem a nem tetszésemet és a meg nem elégedésemet a kapcsolatban, amit itt most tárgyalunk. Ugye a média pluralizmus, a média szabadságával kapcsolatban több jelentésben is foglalkoztunk már, és ott jóval előbbre tartottunk. Gondoljanak itt az Ivo Beletféle jelentésre, ahol a közszolgálati médiák és a kereskedelmi médium szerepéről is beszéltünk, és aztán a Lokegárd jelentésre is utalnék, ahol az újságírói szabadságokról is beszéltünk. Ha most arról gondolkodunk, hogy az EU sztenderdeket hogyan is alakítsuk ki a médiumokkal kapcsolatban, hát akkor nem kerülhetjük meg azt, hogy állásfoglaljunk a tekintetben, hogy eh, hogyan képzeljük el egészen pontosan a független újságírást, a független médiumokat, mit lehet tenni azért, hogy a médiumokban, minden országban, főleg a nyomtatott sajtóban megfigyelhető koncentrációt ne arra használják fel, hogy ezekben az országokban mégiscsak korlátozzák a véleményszabadságot az, hogy az újságírói szabadság, a szerkesztői szabadság megmaradjon, meglegyen az egyes tagállamokban, és hogyan biztosítható, és ez legyen az alapja minden gondolkodásunknak, és ez az Ivo Belet jelentésben benne is volt, hogy az amsterdami jegyzőkönyv az, amire támaszkodnunk kell. Ugye abban azt mondtuk ki, hogy elsősorban a tagállamoknak a feladata, hogy rögzítsék, hogy milyen módon kívánják a műsorszolgáltatást, a médiumokat finanszírozni. A szubszidiaritás elve itt nagyon alapvető elv, de ha azt mondjuk, hogy igen, most kívánunk ezzel az ügyel foglalkozni, hogyan lehet a média szabadságának sztenderdjeit körülhatárolni, akkor sokkal konkrétabban kell fogalmaznunk, mint az a kevés anyag, amivel most itt foglalkozhatunk, amit most látunk itt magunk előtt. Tehát akkor ki kell térni arra is, hogy az újságírói minőséget hogyan tudjuk biztosítani, hogy tudjuk azt biztosítani, hogy valóban függetlenek, dolgo- függetlenül dolgozhassanak az újságírók az országainkban, és még számos más kérdés. A júri szempontjából ezek mindenképpen ide tartozó kérdések, anélkül, hogy kiöntenénk a gyereket a fürdővízzel, és nem kívánunk nyilván független európai médiahatóságot sem felállítani, de minimum standardeket azért azt gondolom, hogy megérni most definiálnunk. Köszönöm. parola Köszönöm. Belet képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Mint ahogyan képviselőtársunk elmondta, egyetértek vele, és az állásfoglalásra valóban utalhatnék, ami több nagy többséggel elfogadtunk itt a parlamenten belül. Annak idején ugye a duális rendszerekről volt szó, jó egyensúlyra van szükség a közszolgálatok és a kereskedelmi médiumok között. Nagyon nagy a jelentősége ennek, hiszen kiegyensúlyozott média pluralizmusra szükség van Európában. Ez azt is jelenti, hogy a közszolgálati rádiózás és televíziózásnak meg kell, hogy legyen a kerete, amelyben függetlenül lehet dolgozni. A korábbi vizsgálatok azt mutatták, és annak idején én a közszolgálati rádió és televíziós csatornákat is felkerestem, nem csak Európa keleti részén, de megállapítottam, hogy a kormányok részéről nagyon nagy a nyomás a közszolgálati rádiós állomásokra illetve azok költségvetésére. És Migelszki képviselőtársunknak a jelentésében is hangsúlyt kellene erre fektetnünk. Nem vagyok én a szószólója a közszolgálati tévé és rádiózásnak, de az ő jogaikat is tiszteletben kell természetesen tartani. Amit most mondok, az, az Európai Unió minden tagállamára igaz, azokra is, akik később fognak csatlakozni az EU-hoz, de mint ahogyan már elhangzott, tehát minden egyes államra igaz az, hogy a csatlakozáskor bizonyos alapelveket mindenkinek el kell fogadni. Melyekről van itt szó? médiapluralizmus betartása, a közszolgálati műsorszolgáltatás függetlensége is ide soroltatható, és a mostani EU-s tagállamok mindannyian elfogadták ezt, amikor csatlakoztak az Európai Unióhoz tagként. És sajnos vannak kormányok, akiket erre emlékeztetni kell. Migalszki úr, lenné egy megjegyzés ma kettes ponttal kapcsolatban. A közszolgálati média mm, és hivatkoznék itt az amsterdami jegyzőkönyvre a szubszidiaritással kapcsolatban, nem szabad egyfajta gettó szerepkörbe taszítani. Ugye nagyon fontos iránymutatásokat kaptunk egy évvel ezelőtt, szerepelt a jegyzőkönyvben, hogy a közszolgálati műsorszórás mit engedhet magának, az interneten ilyen szabályok vonatkoznak, és ezek nagyon lényegesek. Aztán a kereskedelmi programok, hát ezek is ugyanolyan fontosak. Hiszen a média pluralizmus képéhez ezek is ö, hozzájárulnak. Nyilván ugye a kereskedelmi adók per definíció nem magánkézben vannak, meg vannak a saját érdekeik. A magam részéről én is nagyon sokáig dolgoztam egy szerkesztőségben, és úgy gondolom, hogy ez a kereskedelmi aspektus is nagyon fontos, de ami lényeges, az az, hogy a szerkesztőség tudjon egyfajta védelmet is a maga számára biztosítani egy magatartási kódex révén, hiszen így biztosíthatja a függetlenségét. Független attól, hogy most közszolgálatról beszélünk, vagy kereskedelmi műsorszolgáltatókról, ez a védelem sosem lehet százszázalékos, de ha minimális standardekről akarunk beszélni Európában, akkor erre is tekintettel kell lennünk. Aztán, hogyha kereskedelmi programokról beszélünk, akkor a médiumok koncentrációjáról is szó esik. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb megállapítás ebben a jelentésben. Ugye az erős médiák ellen nincs kifogásom, hát szükség van ezekre a média vállalkozásokra, főleg, hogyha európai szintéren aktívak. Nézzék meg, hogy mi történik az USA-ban. Nézzék meg Kavada úr jelentését. Mindazonáltal fontos, hogy a nemzeti piacon is legyen kielégítő sokszínűség, hogy legyen elegendő magánkézben lévő médium és média vállalkozás, hiszen a média pluralizmust csak így tudjuk kiteljesíteni. Jó lenne persze, hogyha most hallanánk egy kicsit még erről a bizottságtól, lehet, hogy elszalasztottam, mert kint voltam az előbb, de a kérdés az, hogy a köztes értékelés mikor jön, mikor várható az értékelés, melyek lesznek a legfontosabb témák a magasrangú munkacsoport programját illetően. Végezetül, elnök úr, hagy utaljak még a média pluralizmus monitoring eszközére. Ugye két-három évvel ezelőtt került kifejlesztésre ez az eszköz, ami egy nagyon fontos eszköz, szinte egy matematikai modellről van szó, de ennek a modellnek a segítségével a média pluralizmust mérhetjük európai szinten. Vannak különböző kritériumok, paraméterek, és hogyha ezzel az eszközzel, ezzel az eszköztárral dolgozunk, akkor a végén értékelni lehet, szinte hát egyfajta bizonyítványt állíthatunk ki arról, hogy hogyan is működik az európai médiapluralizmus. A kérdésem az, hogy miért nem alkalmazzuk ezt az eszközt, és hogy észszerű lenne ennek az alkalmazása. L'onorevole Cavada. Köszönöm, Kavada kollégának adom meg a szót. Merci, monsieur président. Je vais être rapide compte tenu de l'heure. Köszönöm szépen, rövid leszek, mert kevés az időnk. Nagyon érdekes dolgok is, egy ironikus dolog is van ebben a témában. Fontos a média szabadságáról beszélni az Európai Unióban. A történelmünk, mindegy, hogy Olaszországról van-e például szó, Magyarországról jelenleg, vagy más országokról, például a francia vezető kinevezéséről, alapvető kérdések merülnek fel az európai intézmények kinyújtják a kezüket annak megvalósításában, amit leírtak. Úgy tűnik, hogy a médiát nem tették az alapvető szabadságjogok egyikének, illetve a személyes szabadságjogok egyikének. Tehát egyensúlyra van szükség azért, hogy ez jól működjön. Egyetetek Ivó kollégámmal. Szükségünk van a közmédia szerepének helyreállítására, hiszen a közmédiának jelentős szerepe van, és a jogi keretben ezeknek, ezeknek a magánmédiáknak a szerepe továbbra is jelentős, őket új lendülettel kell ellátni, hiszen a demokratikus értékek rajtuk is múlnak, a kereskedelem a sóért felelős, vannak olyan ágazatok, amelyek a vitákért felelősek, és gyorsan szeretnék három dolgot elmondani. Az első, a szöveg megvelősítése kapcsán nem lehetünk önelégültek, és az intézmények sem lehetnek önelégültek. Fontos egyensúlyt, jogi és gazdasági szempontból egyensúlyt teremteni a közmédia és a privát média között, mint említettem, egy televíziós csatorna igazgatója voltam, és a közmédia egy magánmédia a tévészen kialakítását kérte annak idején. Tehát ilyen feltételek mellett meg kell tartani a közmédia finanszírozását. Az európai tagországok nem tudják egységesen kezelni ezeket a médiákat, hiszen nincsen pénzük vannak jogi jellegű intézkedések, és meglep az, hogy még mindig nem sikerült az Európai Unióban egy olyan szöveget kialakítanunk, amely vitathatatlan az újságírók védelme érdekében. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, fontos, hogy ez belekerüljön az alapjogi kartába, és még ez kiúr erőfeszítései ellenére még messze járunk, hogy megvalósuljon ez a téma. Meg szeretném ismételni azt, hogy a szubszidiaritás elve nem jelenti azt, hogy bizonyos tagországok a médiában dolgozók egy részét elbocsássák. Az Európai Unió tagjainak a kormány propagandáját nem lehet összekeverniük a közös felelősség vállalással. És fontos, hogy felhívjuk ezekre az eszközökre a figyelmet. Köszönöm. Alla vicepresidente l'onorevole. Köszönöm szépen, Lökkegárd elnök helyettes úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden fogok én is szólni. Nagyon érdekesnek tartom a vitát ebben a témában, és örülök neki, hogy ilyen sok kolléga, kollégát érdekel a téma. Engem is nagyon érdekel. Egyetértek nagyon sok mindennel az elmondottak közül, például a közszolgál, közszolgálati médiákkal kapcsolatban. Én is úgy gondolom, hogy alá kell húznunk a jelen jelentésben, azokat a következtetéseket, amelyeket már többször is levontunk többféle jelentés keretében. Amikor az emberek véleményet hallgatom, Bennet és Kavada úrral is egyetértek abban, szükség van arra, hogy a közszolgálati médiákba új életet leheljünk, hiszen neki kell a fő felelősséget viselni azért, hogy megfelelő minőségű újságírás folyjon határokon átnyúló jelleggel is. Tehát most a cselekvésekkel kell, hogy kövessék a szavainkat, és ezzel kapcsolatban az is fontos, hogy a, ez, ez, ehhez szükséges finanszírozást is biztos, biztosítsunk, hogy kialakítsunk egy közszolgálati médiát finanszírozó modellt, hogy ez erre vonatkozó javaslatokkal éljünk, hiszen bizonyos országokban nagyon nagy nyomás helyezedik a közszolgálati tévére és rádióra a költségvetésen keresztül. Ezt úgy tudjuk elkerülni, hogyha mi a saját magunk részéről javaslunk egy közszolgálati média finanszírozást finanszírozó modellt. Nagyon jó lenne, hogyha erről beszélhetnénk kollégáimmal is, és a bizottsággal is, hiszen próbálkoztunk mi ezzel már korábban is, és most ha arról beszélünk, hogy a bizottságnak mi legyen a feladata, hát akkor meg lehetne ezt tárgyalni. Tehát megnézzük, hogy a közszolgálati médiák jó minőségű működését hogy tudjuk valamilyen módon finanszírozni. És Kavada úrral abban is egyetértek, hogy ezzel kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy a források védelme megvalósuljon, és hogy és ha ezzel kapcsolatban mi tudnánk előjárni, és mi tudnánk biztosítani azt, hogy legyen egy olyan finanszírozási modell, amely ugyanakkor a, az újságírók függetlenségét is biztosítja, az nagyon nagy áttörést jelentene. Az biztosítaná azt, hogy történelmet írnánk, és biztosítani tudnánk az európai közszolgálati média magas minőségét, kiváló minőségét. Szerintem ez lenne a legjobb eljárás. Elnök úr, köszönöm. Utolsó hozzászóló Tőkés úr. Köszönöm, elnök úr. Ebben az érdekes vitában öröm részt venni. Közismert, hogy a magyarországi média ügyek milyen nagy hullámokat kavartak világszerte az unióban ennek kapcsán is ki kell hangsúlyozni hogy milyen fontos európai ügy a média szabadságnak a biztostása de rögtön hozzátenném hogy nagyon sok értetlenség és tájékozatlanság járult hozzá a magyarországi a magyarországot érő brálatokhoz hiszen senki nem tudja azt hogy magyarországon a posztkommunista időszakban valóságos önálló hatalmi ágként működött a posztkommunista szocialista liberális sajtó és nagymértékben akadályozta a eighty nine ben elkezdődött rendszerváltozásnak a kiteljesedését ezért aztán a nyugat csak fekete fehéren látja a kérdést valójában a sajtószabadság nem lehet nem csaphat át szabadosságba egy olyan fajta liberalizmusba amely magyarországon is a posztkommunista restitúciót a posztkommunista visszarendeződést segtette elő aztán átmegyek a határon romániába ott azt látom hogy egyes hatalmi csoportok sőt gazdasági erőt hordozó érdek és politikai csoportok teljesen zsebrevágják a médiát és egyszerűen manipulálják a romániai polgárokat úgyhogy nagyon nehéz dolog igazi szabadságról beszélni vagy politikailag egyoldalúan befolyásolt vagy gazdaságilag megvásárolt médiával kell szembenéznünk nagy a felelőssége tehát az európai uniónak hogy ebben a sokrétű helyzetben rendet teremtsen és igazi médiaszabadságos nem médiaterrort előkésztő lehetővé tevő szabadságot késztsen elő. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Bizottság nevében kíván-e valaki szólni? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr. Már egy sor tevékenységet megemlítettek, amelyek kísérik ezeket a fontos vitákat, amelyek most a parlamentben is folynak, és amelyek a bizottság tevékenységének lényegét is képezik, hiszen a szabad média minden demokratikus társadalom legfontosabb eleme. Hadd utaljak a magas szintű csoportra. Belet képviselő kérdezte, hogy ezzel hogy áll a helyzet. Igen, a volt lett elnök Freiberga asszony vezeti ezt a csoportot. Tavaly októberben alakultak meg, és már három találkozójuk volt, és még ötször ülnek majd össze. Mindenféle olyan kockázatot megtekintenek, amely a média szabadságát és a pluralizmust veszélyezteti, és referencia szempontjából azt javasolják, hogy minden az Európai Unióban működő, de akár az Európai Unión kívül is működő szereplőnek adjanak itt útmutatást arra vonatkozólag, hogy hogy lehet a média szabadságát biztosítani, illetve hogy mi az, ami korlátozhatja, hogy milyen módon kell a felelősséget, az elszámoltathatóságot biztosítani, hogy milyen, mi, mi fenyegetheti az újságírók szabad munkavégzését. A csoport szerint nagyon rövid a határidő, a munkájukra kiszabott határidő, ezért szeretnék, hogy kicsit hosszabb ideig dolgozhatnak, dolgozzanak. Eredetileg úgy képzeltük el, hogy ez év októberében készítenek el egy jelentést, de most úgy érezzük, hogy legkorábban majd év végére tudják elkészíteni a e, jelentést, és jelenleg e, időközi e, félidős jelentésről nincsen szó. De nagyon sokféle más tevékenység is folyik ezen a területen. Támogatjuk egy média pluralizmus és média szabadság központ támogatását a Robert Schumann iskolában, ez, ennek célja az, hogy egy sor olyan politikai dokumentumot készítsenek el, amely azt tekinti meg, hogy az európai intézmények, a bizottság mit tud tenni jogi szempontból, milyen lehetőségei vannak ennek a területnek a rendezésére. És a Fantilo csoport, amely ugyancsak erről a témáról vitatkozik, azokat a kérdéseket tekinti majd meg, amelyekről szintén beszéltünk, az új médiák kérdését, hogy ezek hogy fejlődnek, hogy a nyomtatott médiában milyen változások történtek, és hogy itt hogy tudjuk biztosítani a média szabadságát. Nem akarok részletekbe menni a négy bekezdéssel kapcsolatban, amely a, amelyeket a vélemény tartalmaz, de egy kérdésem lenne. Amikor a második pont alatt azt javasolják, hogy a közszolgálati média, oktatás és kultúra teremtő szerepét támogatni kell, akkor az, az lenne a kérdésem, hogy valóban azt akarják, hogy a kereskedelmi tevékenység csak kiegészítő szerepet kapjon a kulturális és oktatási feladathoz képest? Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy az amsterdami jegyzék, jegyzőkönyvhöz ez hogy kapcsolódik, hiszen az a tagállamokra hagyja ezt a szerepet úgyhogy ez most egy kicsit ellentétesnek látom, mert egyrészt a közszolgálati médiákról van szó, másrészt pedig a kereskedelmi tevékenységekről, amelyeket korlátoznunk kéne a közszolgálati médiák egyik feladatának, ki, feladatának végrehajtására. Úgyhogy ezt szeretném, ha tisztázná valaki. Köszönöm. Grazie alla Commissione, adesso per le conclusioni finali. Köszönöm. A jelentéstevőnek adom meg a bizottság után még egyszer a szót. Migalszki úrnak köszönöm szépen, csak nagyon röviden. A legtöbb megjegyzésből három dolgot rögzítettem, és visszatérünk ezekre az ügyekre. Majd a végső formában öntésnél 1800 lentésnyi ez az anyag. Hát fontos, hogy ez az egyensúly a pluralizmus és a szabadság között megvalósuljon. Azt gondolom, hogy jövőbeni munkánknak ebből kell kiindulnia. Nagyon rövid válasz a bizottság kérdésére. Nekem az volt a célom, hogy elismerjem azt, hogy a közmédia, amely bizonyos esetekben kereskedelmi tevékenységet is folytat, például reklámoknál, illetve más tevékenységeknél. Fontos, hogy kiegészüljön az ő feladatkörük. Az ő tényleges feladatkörük a teljes körű tájékoztatás, oktatás, informálás. Tehát el kell ismernünk az, hogy mindaz, amit a közmédia tesz, annak érdekében, hogy pénzhez jusson, csak kiegészítő jellegű tevékenység lehessen az eredeti fő feladatai mellett. Ez a megbízható tájékoztatás, az oktatás, képzés előmozdítása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Migalszki úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 12-e déli 12 óra, itt a szakbizottságban májusban szavazunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 15 órától folytatjuk az ülést. Meghallgatás lesz az Európai Ifjúsági Programok témájában, utána pedig a koordinátorok ülésére kerül sor. Köszönöm szépen a munkát, ezzel a délelőtti ülést lezártuk.